Nous commençons les votes. Megkezdjük a szavazást. A szavazást a halászati jelentéssel kezdjük. Michel Strifler jelentéséről van szó. Két módosító van. Az egyes módosító kiszavaz mellette. Ki szavaz ellene? Ki tartózkodik, elfogadtuk. A más, kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan kérem, hogy szavazzanak. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 24 hatan szavaztak mellette. Wait. Wait. Two of us, we don't have our cards. So. Nincsenek itt a, a szavazókártyák? No, most pedig következik Katrin Grez véleményéről a szavazás. Ez egy elég bonyolult szavazás lesz. A kettes módosítóval kezdjük. Déva úré, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Elutasítva. Tehát elektronikusan akkor ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Tehát 12 két szavazatot hozzá kell adni az itt látottakhoz, tehát elutasítottuk. A kompromisszum kiszavaz mellette. Kiszavaz ellene. kitartózkodik. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Következik a hármas módosító. Nem, nem, mondja, mondja az elnök asszony, akkor ez, ez okafogyottá válik. Ötös módosító, kiszavaz mellette. kiszavaz ellene, kitartózkodik, le kell ellenőrizni elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Túlmondabot. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Tehát elutasítottuk. Elutasítva. hatos módosító kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító mellett a hatost ellenőrizzük le, ez a kérés? Jó, akkor megnyitom a szavazást, a hatos módosítót, mindenki szavazott, Lezárom a szavazást, tehát két szavazatot kell mindig számítani pluszként. Tehát elfogadtuk. Hetes módosító szavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító, az egyes szóbeli módosító, kiszavaz mellette. Kiszavaz ellene. Ki tartózkodik. Nos, nem világos, ezt le kell ellenőriznünk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Le, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Tízes módosítóra szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 11-es módosító, nem? 12-esre szavazunk mellette. 12-es tehát ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosítóra ki szavaz szavaz ellene, tartózkodó, elutasítva. 16-os módosító szavaz mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. B kompromisszum, szavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszas módosító, kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es módosító mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös, mondja ismételten az elnök azt, hogy nem 26-os, akkor ez kiesik. Tehát a 26-osra kell szavaznunk, 26-osra szavazunk, szavaz mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. Akkor elektronikusan ellenőrizzük le a 26-os módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Tehát elfogadtuk, elfogadva. 27-es módosító. Nem, a 27-es, 28-as. Kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 29-es módosító mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. D kompromisszum, részenkénti szavazás. Az első részre szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második részre szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. akkor elektronikusan ellenőrizzük le a D-kompromisszum második részére. Szavazunk, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elfogadva. 34-es módosító. Ki szavaz emellett? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 35-ös módosító mellett ellen tartózkodás. Hát nehéz, nehéz megmondani, tehát ezt ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást a 35-ös módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. kettes szóbeli módosító. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36-os módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva. 37-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva. 38-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig a véleményt a módosításokkal együtt szavazunk a véleményre, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 16, 12. Tehát 16, 12. Ez az eredmény, ez megvan. Tehát voltak olyanok, akiknek nem volt itt a szavazókártyájuk, és ezáltal hozzá kellett adni a szavazataikat. Most pedig Michel Strifler képviselőasszony véleményét szavazzuk meg. Egyes módosító. Ki szavaz mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Kettes módosító mellett. Ellen tartózkodás elfogadva. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes szóbeli módosító, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás Ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást az egyes szobeli módosítóról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadva. Következik a hetes módosító mellett. Hetes mellett ellen tartózkodás elutasítva. Vitenev. Nyolcas és kilencesre? Nem. Akkor a nyolcasra szavazunk. Nyolcas as módosítóra kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kilences módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Mindenki egyetért, tehát akkor 13, 14, 15 blokkot, szavazás nem, nem lehet, akkor a 13-asra szavazunk mellette, ellene elfogadva. a 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadva. 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 20-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig elektronikusan szavazunk a módosított véleményre. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva tehát 26 plusz és egy ellenszavazattal. Megvan, köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, lezártuk tehát a szavazást, végére értünk. Alors, nous allons aborder... Most pedig a 14-es napirendi ponttal foglalkozunk. Sur le contrôle démocratique de la... A téma a fejlesztéssel kapcsolatos jogszabályok keretében zajló tervezés demokratikus ellenőrzése. A bizottságtól megkaptuk a tematikus programot, migráció és menekült ügy stratégiai dokumentum 2011-2013 témában. Az együttműködés fejlesztés témának a különböző eszközeiről van szó. Most megkérem a jelentéstevő asszonyt, hogy vonja meg a konklúziókat, és mondja el, mik is a munkacsoport ajánlásai. Keller asszonyi a szó. Thank you. I would like... Köszönöm szépen. Szeretném önöknek azokat a következtetéseket bemutatni, amelyeket a C munkacsoport a tematikus programmal kapcsolatban migráció és menekültügy kérdésében hozott több igen gyümölcsöző beszélgetés, kérdés-válasz és, kap- és csere, eszmecsere után született meg az a dokumentum, amelyet szétosztottam. A fő következtetései, amelyekről most röviden beszélni szeretnék. Először is az a kritika ért minket, hogy nem látjuk a DC és egyéb kritériumok célkitűzéseit megfelelően a költségvetésben. Mint tudjuk, a DC jogszabályok szabályozás kettes bekezdése azt mondja, hogy a pénzügyi allokációra vonatkozóan kell a tematikus programok költségvetését meghatározni. Ennek eh, öt prioritási terület mentén kell haladnia a migráció és fejlesztés közi kapcsolatok erősítése, a jól eh, irányított eh, munkaerőpiaci migráció, a harmadik eh, az illegális migráció elleni harc és az illegális migránsok visszaadatása, a migránsok védelme és a menekültügy és nemzetközi védelem. Ezt szeretnénk látni, hogy melyik prioritási területre mennyit költöttünk. Sajnos a bizottság nem tudta ezt jelezni, mondván, hogy rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy a költségvetési allokáció megfelelően mozoghasson. Mi azonban azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy a rugalmasságot valóban segítsük, ahhoz megfelelő költségvetésre van szükség, amely a változásokat követni tudja, de költségvetési tervezésre szükség van. A bizottság a végén azt biztosította, hogy a program minden egyes prioritási terület számára 10-30%-at fog biztosítani. Ebből is látszik, hogy ez egy viszonylag homályos szám még, de legalább van valamilyen fajta számunk most. A mi ajánlásunk az volt, hogy a DEVE szakbizottság további rendkívüli éberséggel kövesse a programok végrehajtását, csak így lehet a prioritási területek számára megfelelő arányt biztosítani, azt, hogy ne felejtsék el őket. Ez a költségvetés a második, az oda kompatibilitással volt némi problémánk. Tudjuk, hogy a tematikus programok 90%-a az oda kritériumok mentén kell, hogy elköltésre kerüljön, 10% nem. A középtávú félidős jelentésben megfogalmazták, hogy az EC12-ben volt 60, több mint 60 nem teljesen DAC alá tartozó projekt, és a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehetett véleményünk szerint ebből megállapítani azt, hogy ez a 10%-os kritérium teljesült-e vagy sem. És úgy tűnik, hogy vannak általános problémák is hogy nincs megfelelő kód a kritériumoknál a migrációs tevékenységekhez. A bizottság ezt DAC alá tartozhat, vagy sem kategóriát határozta pusztán meg. Az értékelésünk érté- értelmében a tevékenységeknek csak 0,2-ét lehet, 0,2%-át lehet csak a DC tematikus programokból finanszírozni, és általában véve volt némi bizonytalansága e területen. Aggódunk éppen ezért, emiatt a bizonytalanság miatt, hiszen nehezen meghatározható, hogy mi az, ami a DAC alá tartozhat, és mi az, ami nem, és mi az, ami a DCI kritérium. Aggaszt továbbá az is, hogy az egyik fő tevékenység a földrajzi prioritási területeken a szabálytalan bevándorlás ellenőrzése, és kérdés, hogy ennek mi köze a DAC kritériumokhoz és a szegénység elleni harchoz. Továbbá azt is észrevettük, hogy a bizottság nem kielégítően konkrétizálta azt, hogy melyik szervezet, melyik tevékenység finanszírozható a félidős megállapítás szerint a szervezetnek adott pénz alapján azt jelenti, hogy az nem tartozhat a DAC alá, mert nem megfelelően a fejlesztéshez tartozó forrás. A bizottság ezen kívül az éves akcióprogramokban a szervezetek kritériumát és a finanszírozhatóságát is meghatározza, az alapján, hogy teljes mértékben a DAC tartozhat-e vagy sem. Hozzátenném még azt, hogy véleményem szerint volt néhány hiányosság az elemzésben, a kihívásokkal kap, nemzetközi kihívásokkal kapcsolatban és a TSP által javasolt válaszokban. Ha megnézzük a számokat, akkor egyértelmű, hogy a nemzetközi migráció dél-dél skálán megy, és az Európai Unión keresztül haladó migrációból pedig az látszik, hogy a nem EU állampolgárok két nagy EU tagállamba migrálnak, elsősorban Ázsiából, majd Észak-Dél és Közép-Amerikából. A migráció prioritása pedig a program szerint Afrikából, Észak- és dél Afrika és Közép-Afrikából érkezők Ameri- Európába. Az amerikai az kevésbé prioritás, és a fejlődő országokból fejlődő országokba való migráció sem prioritás. Nos, ezt mi problematikusnak tartjuk. Úgy véljük, hogy a migráció láthatóbb formájára kell összpontosítanunk. A félidős megállapítás azt is ajánlotta, hogy a dél-dél irányú migráció a tematikus programban nagyobb szerepet kell, hogy kapjon. Szeretnénk azt is jelezni, hogy a dél-dél migráció a program egyik eh, prioritása legyen, és ez a terület is külön stratégiát eh, érdemel mérhető eredményekkel. A középtávú félidős eh, jelentés például azt sugalta, hogy a regionális gazdasági együttműködési testületekkel partnerséget kell kialakítani a dél-dél migrációs kérdésekkel kapcsolatban is. Nos, a bizottság ezt valóban megfontolta és felvette anyagába. Az ENSZ, bocsánat, emberi jogok mainstreaming, vagy mindenütt való megjelenése minden projektban, tevékenységben. Ezzel kapcsolatban, ami hiányzott, az a stratégia, hogy hogyan lehet valóban garantálni az emberi jogok minden projektben való megjelenését. Ugyanez vonatkozik eh, az esélyegyenlőség kérdéseinek megjelenésére. Tudatosítani kell, hogy szükség van a migrációs kérdésekben, mint mindenütt. Másút a nemekkel kapcsolatos kérdéseket eh, figyelembe venni. De az, hogy hogyan veszik figyelembe a projektek végrehajtásánál, az egy másik kérdés. Vannak további kérdések, de ezek voltak a legfőbb eredmények. Legutóbb, ahogy beszéltünk erről, ugye azt javasoltuk, hogy ne utasítsuk el a programot, hanem nagyon alaposan figyeljünk a végrehajtásra, és nézzük meg, hogy hogyan foglalkoznak a, azokkal a kérdésekkel, amelyeket mi problémaként vetettünk fel. A legutóbbi félidős jelentéshez képest semmi új nincs ezekben, és úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy nyomon kövessük. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. Bon. A bizottság képviselője kap szót. Martin Pennington úré a szó. Very much, Madam Chair, and thank you. Köszönöm, asszonyom, és köszönöm az előadónak is világos magyarázatát a vita középpontjában szereplő témákról. Igen, hasznos ez a gyakorlat, nem csak azért, mert nagyon fontos kérdéseket emel ki, hanem amiatt is, hogy a párbeszéden belül hogyan prezentáljuk mindezt. És éppen ezért a szakbizottság számára a legfontosabb kérdések eh, jól kidomorodtak. A program végrehajtását illetően szerintem képesek voltunk megállapodásra jutni, főként azt illetően, hogy bizonyos dolgok csak az esemény után derülnek ki, ez a program a javaslatételre vonatkozik, felhívás javaslatétere, és majd azután tudjuk meg, hogy melyek lesznek a végrehajtó ügynökségek. Mindezt előre bocsátva elmondhatom, hogy elég jelentős kérdések merülnek itt fel a szakbizottság és a mi bizottság, az Európai Bizottságunk számára is vita volt az öt prioritás területről a programon belül, és világos, hogy a bizottságot az érdekli, hogy a erőforrásokat hogyan alokálják. A prioritások kizárják egymást kölcsönösen, vagyis az azt jelenti, hogy egy prioritás esetében lehet-e több lépést tenni. A másik pedig, hogy próbáltuk kiegyenlíteni a prioritásokat a földrajzi és a célzott programokon belül. Ami minket ez érint, az majd eh, akkor fog főként kiderülni, amikor a program már zajlik, és meglátjuk, hogy a szabályok szerint alakul-e minden. A másik a a számadatokkal való munka a DEC kezelése, vagyis mi történik azokkal a kritériumokkal, amelyek a DAKon belül és a szisztematikus programon belül szerepelnek. Természetesen nagyon oda fogunk figyelni arra, hogy önöket tájékoztassuk a DAC vonatkozásokra és a tartalomra, vagyis az a fontos, hogy jól megértsük a helyzetet ebből a szempontból. Itt a Fejlesztési Támogatási Bizottság ról van szó. Köszönöm szépen a felvilágosítást, és örömmel veszünk részt ebben a gyakorlatban. Köszönöm szépen. Önök osztják-e az előadónk véleményeit? Igen, akkor most úgy tekintem, hogy a Fejlesztési Bizottság elfogadta ezeket a konklúziókat, és a demokratikus kontroll jegyében kezeljük és fogadjuk el ezt a dossziét. Most pedig szakértők jelenlétében a különböző finanszírozási, vegyes finanszírozási témákról fogunk beszélni. Az egyik előadónk Kacmerek úr. Mielőtt Kacmerek úr beszédét, vagyis jelentését megbeszélnénk, alkalmunk van arra, hogy foglalkozunk a bizottság jelentős eszközeivel, Vagyis az Unió szeretne olyan mechanizmusokkal foglalkozni, amelyek lehetővé teszik a, a szubvenciót az EU részéről, valamint az Európai Beruházási Bank és más pénzügyi intézmények által való finanszírozást. Ennek vegyítése lehetővé teszi az Unió számára, hogy plusz összegeket szabadítson fel, vagy alkalmazzon a beruházási projektekre. Üdvözlöm Wolfgang Royce urat, aki a közel-kelet és észak-kerület, észak-afrika területének igazgatója, valamint üdvözlöm Pavlus Gerát, és először Kacmarek úrnak adom meg a szót. Pani e, przewodnicząca, szanowni państwo, to mieszanie, czy, czyli blending e, pożyczek i, i grantów. Köszönöm szépen. A szubvenciók és a különböző támogatások vegyítéséről van szó. A zöld könyv lehetővé teszi az ilyen típusú fejlesztési támogatás vegyítését. Ez a gyakorlat azt a célt szolgálja, hogy egy bizonyos ösztönzést érjünk el az alacsony jövedelemmel rendelkező országok esetében. Itt nagyon sok olyan ember van ezekben az országokban, akik valóban mély szegénységben élnek. A, az alap, amire gondoltunk a fejlesztési bankokkal és más pénzintézetekkel együtt hiteleket nyújtatna, de technikai támogatást is. Ezen kívül a kockázat megosztást is alkalmazná. Ez azt jelenti, hogy könnyebb lenne a fejlődő országokban segítséget nyújtani. Ez fontos kiinduló pont. Ami minket illent, itt az a lényeg, hogy friss pénzről beszélünk, mindig azt mondjuk, hogy a plusz erőforrások valóban legyenek kiegészítő plusz források, ott van az ODA, a hivatalos fejlesztési támogatás vagy segély, és ezt valóban azon a szinten kell tartani, amit elhatároztunk, amire elkötelezték magukat az adományozók vagy hozzájárulók. A lényeg a kiegészítő támogatásnál, hogy ez mindig új pénz legyen, amit plusz az oda mellett biztosítanak. Az Európai Parlament már támogatta ezt a mechanizmust, az úgynevezett blendinget, és van egy állásfoglalás erről az Európai Beruházási Bank részéről, hogy van már egy előzetes határozat erről a az Európai Parlamentben, de még itt vannak plusz elemek, amelyeket meg kell tárgyalni, éppen ezért szerveztük a mai vitát. Ez nem teljesen új ez a mechanizmus. A blending jelenséget már egy idő óta használjuk, és az eredmények már ígéretesek, de azt is kell tudni, hogy megfelelően kell megválasztani a partnereinket és a projektjeinket és éppen ezért ezekre a kérdésekre a szakértőinknek kell válaszolni. Most pedig meghallgatjuk a szakértőket, és arra kérem önöket, hogy 10 percben beszéljenek, vagyis egyenként 10 percben. Először is Rajsz úrnak, a KFV Német Fejlesztési Bank képviselőjének adom meg a szót, aki a közel-kelet és Észak-Afrika igaz, területének igazgatója a bankon belül. Good afternoon, ladies and gentlemen, um, and members of the parliament. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, parlamenti tagok! Nagyon nagy öröm számomra, nagy megtiszteltetés, hogy szólhatok önöknek a mi tapasztalatainkról, a pénzügyi ö, intézményi szempontjából megpróbálok olyan rövid lenni, amilyen csak lehet, és remélem, hogy lesznek majd kérdéseik a beszámolom után. Rövides, röviden bemutatnám magunkat. A KFW egy bank, amely nagyrészt Németországban működik. A KKV-kat segítjük, és a, foglalkozunk a klímaváltozás témájával is, vannak magán ügyfeleink is. A német bankrendszeren keresztül mm, funkcionálunk. Múlt évben 880 milliárd dot tudtunk kihelyezni, elsősorban Németországban, de nemzetközi kapcsolataink van, is vannak, finanszírozzunk különböző exportprojekteket, pénzügyi projekteket is, amelyeket kereskedelmi alapon teszünk, és a KFF Apex bankkal is együttműködünk. Aztán van egy olyan részlegünk, amely a magánszektor fejlesztésével foglalkozik, aztán van egy fejlesztési bank, amelyel szintén együttműködünk pénzügyi területen. Nagy részt a német kormány megbízásából dolgozunk fejlődő országokban. Ami fontos számomra az az, hogy elmondjam, hogy mint fejlesztési bank működünk, nem beruházási bank vagyunk a partnerorientációs tevékenységünk is nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy számunkra mind, a partner az mindig egy magán partner, akikvel szerződő, szerződési kapcsolatba kerülünk, tehát szerződő félé válik. Természetesen nagyon fontos a német együttműködési rendszer, ez azt jelenti, hogy tenderkírások keretén belül működünk. fentartható projekteket támogatunk, finanszírozunk. Ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy a különböző ágazatokkal dolgozunk együtt, fejlesztünk ágazatokat, és természetesen fenntartható projekteket támogatunk előmozdítjuk a partner kapcsolatainkat is, partner intézményekkel együttműködünk, kísérő intézkedéseket veszünk figyelembe, végrehajtunk bizonyos területeken intézkedéseket, és a saját projekteinket is menedzseljük. Számunkra nagyon fontos az, hogy mit is céloztunk meg, kiket is céloztunk meg, a szegény embereket, aztán a gender témákkal is foglalkozunk, valamint más témákkal, természetesen a környezetvédelmi aspektusokra is odafigyelünk, és a környezeti hatástanulmányokon kívül is foglalkozunk. Próbáljuk biztosítani azt természetesen a lehetőségek keretén belül, hogy, hogy hatékonyak is legyünk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a projekteinket nyomon követjük már a kezdetektől, a hatástanulmányok, a megvalósíthatási, megvalósíthatósági tanulmányoktól kezdve nyomon követjük a végrehajtást, a monitoring is nagyon fontos számunkra az, hogy a pénzösszegeket megfelelő módon használják-e fel a projektek megvalósítása során, végül pedig, és nem utolsó sorban, hogyha egy projekt már végrehajtás alatt van, megpróbáljuk megpróbáljuk a tanulságot is levonni, abból, hogy mi, mi az, ami működött, mi az, ami jól működött, mi az, ami nem. Tehát a, mindenképpen szeretnék elősegíteni a legjobb gyakorlatot, legjobb tapasztalatokat is. Három rövid példát szeretnék elmondani a projektjeinkről, itt az ötvözettel kapcsolatosan. Két példa Észak Afrika és közel-kelet, ugye elsősorban ezekkel a projektekkel foglalkozunk. Ezek a projektek eh, nagyon jól működnek. Már van egy harmadik eh, témánk, az ugandai eh, példa. Vannak Egyiptomban különböző projektjeink víz és szennyvízkezelés terén problémáink voltak a víz minőségével kapcsolatosan, és volt néhány olyan ágazat is, amelyekben centralizált volt a rendszer, ezeket decentralizáltuk. Infrastruktúrával kapcsolatos rendelkezéseink is vannak arról, hogy hogyan lehet a vízminőséget javítani, és hogyan lehetett ezt a centralizált rendszert decentralizálni felső Egyiptomban 41 térségben működnek a projektek, amelyek több mint 50, 15 millió embert érintenek. E programnak a célkitűzése az, hogy az emberek egészségét javítsuk, hogy védjük a környezetet, a víz forrásokat, és természetesen az egész ágazatot szeretnénk fejleszteni, decentralizálni a rendszert, és azt szeretnénk elérni, hogy pénzügyileg önfenntartóak váljanak ezek a térségek. Itt az EIB és az EFT is részt vesznek ebben a munkában. 13 milliós eurós technikai támogatást is kaptak ezek a területek. Ettől függetlenül Egyiptom más projektekben is részt vesz. Körülbelül egyharmada az összes finanszírozásnak ezeket a projekteket érinti. Aztán ott van a megújuló energiával kapcsolatos master plan, master terv. Ez egy olyan tanulmány, amelyet a bizottság finanszíroz, de ebben is részt veszünk, mert úgy látjuk, hogy Egyiptomban egyre inkább növekszik a, a különböző fogyasztás, itt nevezetesen a gazdasági növekedés miatt azt látjuk, hogy 10%-kal növekszik a gáz a, és más területen a mm, fogyasztás. Éppen ezért az első számú intézmény vagyunk, amelyek támogatjuk ezt a masterplant energia területen, és Euró, és Egyiptomban létre fognak hozni egy napenergián működő erőművet, ezt is támogatjuk, ezt komondónak hívják, és mi vettünk részt a tanulmány kidolgozásában, és a pénzügyi partnereinkkel együtt támogatjuk, valamint a bizottsággal ezt a napenergián alapuló erőművet. Az EU célkitűzéseinek eh, megfelelően a mediterrán térségben támogatjuk a napenergián működő erőműveket, Egyiptomban egyensúlytalanságokkal is találkoztunk, és fontos az országok közötti együttműködés. Az utolsó példám egy szubszaharai területet érint Kampalában, Ugandában. Nagyon sok embernek ezen a területen nincs megfelelő víz hozzáférése, a szennyvíz tisztítás nem megfelelő módon biztosított. Éppen ezért ez egy olyan program, amely a víz, szennyvízkezeléssel foglalkozik a különböző területeken. Itt látjuk a pénzügyi tervet, ez egy speciális projekt. A különböző pénzügyi szervezetek is hozzájárultak a támogatásokhoz, a kölcsönadáshoz, és vannak nem térítendő támogatások is. Ezek voltak a gyakorlati tapasztalataink az ötvözéssel kapcsolatosan a jó projektek számára biztosítani kell a lehetőséget, az innovatív projektek számára biztosítani kell a támogatást. Egy nagyon rugalmas eszköz, és mindenképpen lehetővé kell tenni, hogy hozzáférhessenek azok, akinek szükségük van ezekre a támogatásra. A különböző projektek versenyeznek egymással, hogy minél több támogatást kapjanak. Természetesen jól meg kell választani azokat a projekteket, amelyeket finanszírozni lehet. Aztán a fejlődésre való kihatások. egy európai hozzájárulásról van szó. Mondjuk például egy marokkói projektet illetően részt veszünk a támogatásban, például a tiszta technológiát e, segítjük elő, erre is a különböző alapok. A KFW bank részt vesz más szervezetekkel az EU program, programok finanszírozásában. A pénzügyi intézetek természetesen versenyeznek a különböző területeken az előnyök szintjén, és elég rugalmasak ahhoz, hogy delegálják a feladatokat, végül pedig vannak úgynevezett transzakciós költségek is e, projektek keretén belül, amelyekkel foglalkozunk. Végül pedig ez a, az eszköz lehetővé teszi a személyre szabott pénzügyi támogatást is, egész csomagokat tudunk kialakítani, pénzügyi csomagokat, sőt nagy projekteket is finanszírozzunk, például Egybitomban, ahogy említettem, az ágazati reformok terén is nyújtunk támogatást annak érdekében, hogy sikeresek legyenek ezek a fejlesztések. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Molina Gala asszony kap szót. Good afternoon and thanks very much. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy meghívtak minket, hogy elmondjuk véleményünket. Az, akivel ellentétben nekünk nincsen tapasztalatunk a blending ellással, eljárással kapcsolatban, de a, az összevont pénzügyi termékek gyakorlatában azért mégiscsak otthon vagyunk és nagyon fontos kérdés ez e, szempont ez. Mint hallottuk az előadótól, úgy tűnik, hogy konszenzuson az európai intézményekben arról, hogy több ötöző termék felé kell mennünk. Mit, hogyan tegyük? Hadd tisztázzak egy dolgot, mert úgy gondolom, hogy bizonyos mértékig zavar van az európai intézmények közti vitájában lehet hiteleket, juttatásokat összeolvasztani, ötvözni, és az állam és a magánszektorban egyaránt. A két elem azonban különböző annak ellenére, hogy hasonlítanak egymásra, de összekeverték őket. Hadd reagáljak arra a kérdésre, hogy szükség van-e arra, hogy még több terméket ötvözünk, vagy, vagy mennyit kell még összevonni, ötvözni. Nos, ahhoz azt kell tudnunk, hogy mekkora források állnak rendelkezésre. Az alacsony jövedelmi országoknál például igen jelentős mértékben növekszik az ötvözött termékek aránya az NDB-k meghosszabbításával, az IMF koncesziós hitelek révén a globális válság idején 2090 30 milliárd volt. A magánszektor finanszírozásánál, ami tartalmaz ugyan támogatási elemet is, segélyelemet is, nem mindegyik, de általában a következők jelennek meg az EU multilaterális segélye. Ezek általános tendenciák, amiket itt látnak feketével jelölve, meg emit. Vagy az állami fejlesztési projektek és a magánszektor összevonása az elmúlt évtizedben ez jellemző volt. Ez az ábra is azt mutatja, mennyire fontos, hogy, hogy lássuk, hogy az európai, ahova az európai, igen, szűkösen rendelkezésre álló ODA-t irányítani kell, ott nagyon óvatos és alapos döntéssel kell meghatároznunk a hivatalos fejlesztési segélyeket. Az európai többoldalú segély többletértékkel jelentkezik. Ez azt is jelenti többek között, hogy ciklikus lesz, nem csak a segélypiacnak a tendenciáját követheti, ahogy az elmúlt évtizedben, sokkal inkább a pénzügyi eszközökkel, forrásokkal a, be lehet fedni a lukakat, a hiányosságokat. A, a multilaterális hivatalos fejlesztési segélyek összeolvasztásánál, ötvözésénél nagyon fontos azt is megnézni, hogy mely intézmények, IFI-k vagy DFI-k a legmegfelelőbbek, és tudják a leghatékonyabban ellátni a, a feladatot. Van egy sor koncesziós hitelnyújtó szervezetünk, például az afrikai hitelnyújtó intézetek, és olyan intézetek, e, amelyek az AVI keretén belül kerül, vannak irányítva. De sajnos nem ezek a legjobbak a, a segély biztosításának hatékonyságában. Miért? Mert a fejlesztési szakértelmük alacsony, nincsenek beszámoltatható fejlesztési szereplők és a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, lehetőségek egyértelműen a magánszektorbeli finanszírozást preferálják. Vannak olyan elemek, amelyeket nyilvánvalóan a magánszektornak lehet a leghatékonyabban biztosítani, de mégis egyensúlyt kell tudni találni. A portfólió 70%-a megy a magánszektorba, és csak 30% ezeknek a támogatásoknak az államiba. Nem szabad azt gondolni, hogy az, a, a, az állami szektor támogatása nem lenne megfelelő. Nem, meg kell nézni, hogy milyen arányban és milyen formában lehet egyaránt az államinak és a magánszektornak egyaránt támogatást nyújtani. Akkor, amikor megválaszoltuk tehát ezt az első kérdést, azt, hogy milyen jellegű intézet a legmegfelelőbb a pénz hatékony felhasználására, és milyen egyensúlyt akarunk tartani a magán és állami szektor közti pénz összeolvasztás ötvözésében, akkor azt is meg kell nézni, hogy mekkora legyen a magánszektornak a támogatása, segélye, és mennyi legyen a beruházás lehetne fejleszteni a támogatási pénzek nélkül. Nézzük például a Világbankot. A Világbank az az intézmény, amely ezt a fajta hitelezés beruházása a magánszektorban, üzletágban a legnagyobb tapasztalata rendelkezik. Az európai támogatást nem szeretjük, hogyha az alacsony jövedelmű országokba fektetik, mert ez torzítja a piacot. A civil társadalom úgy véli az ilyen jellegű hitelezéssel kapcsolatban, tehát amikor a, a beruházási lehetőségek 70%-a az ákácsi országok esetében a magánszektorban megy, nos, ezeknél úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi biztos, forrásbiztosítás nem garantálja a legmagasabb szintű felhasználást. Úgyhogy sajnos ellent kell, hogy mondjak az előttem szólónak. Nem mondhatom el most részletesen, hogy miért, de van egy eh, erre vonatkozó részletes kutatás, és a bejárat mellett megtalálják ennek példányait. Tehát van egy kutatás, amely az IFC projektjeit által finanszírozott projektekről szól, hiszen az IFC az, amely a magánszektorban a legrégebb óta finanszíroz, és hát több problémát határozott meg. Egy, nem világos, hogy ez a fajta hitelezés hogyan felel meg a segély hatékonyság elveinek. A második, a, az, ezeknek a forrásoknak a fejlesztési hatásának a mérése nem megfelelő. Ezt sem részletezném, de szívesen fogok egyszer majd erről is beszélni, hogy miért. A portfólió az ilyen jellegű beruházások jelentős része tulajdonképpen a, na, a gazdag országok multinacionális cégeihez került. Tehát annak az észszerűsége, vagy az a gondolat, hogy a magánszektor erősítésével e, támogassuk ezeket az országokat, az tulajdonképpen nem ér célba. Ilyen jellegű elemzéseket végzünk most a, releg- a vonatkozó IEV lehetőségekkel is, amelyek az IDF pénzeket használtak. És sajnos hasonló eredményekre jutunk. A források döntő része a nagyvállalatokhoz, nagyországokhoz, nagy multinacionálisokhoz kerül, akik OECD országokból származnak. Van egy olyan mechanizmus, amelyet jelenleg arra használnak, hogy megfelelő csatornába tereljék el pénzeket, és a kis és a fejlődő országok kis vállalkozásai felé tereljék, és ne az OECD országok nagy multinacionálisai felé. Nos, ez a próbálkozás az úgynevezett pénzügyi közvetítés. A, ezzel az a baj, tehát az IFC és az Európai Beruházási Bank által használtakkal is az a baj, hogy a legtöbb nem alkalmas nem felel meg a pozitív eredményekre, például a magánbefekteti, a magántőkevállalatok. Mint tudjuk, ezeknél megtérülés szükséges a beruházásokra nézve. Nagyon nehéz azt elfogadni, hogy hogyan tudnak ezek pozitív fejlődést kiváltani. És akkor, amikor azt meg kell nézni, hogy az EU ODA-ja ilyen magáncégekhez kerül-e. Végül pedig nagyon sok vállalat adatot az Európai Beruházási Bank is felhasznál a területen kívüli offshore jog, jogi környezetben, azaz adó paradicsomokban. Egyértelmű az üzenet az, a támogatásokkal, az, az EDF pénzekkel kapcsolatban az a fontos számunkra, hogy minden további lépés előtt, amelyet a, többi, a következő pénzügyi terv keretében megteszünk, meg kell nézni, hogy mire költik a pénzt. Egy sor kérdést meg kell vizsgálni. Egyrészt alaposan azt, hogy milyen arányban kerül pénz, mennyi pénz kerül az állami és mennyi a magánszektorba. Hogyha feltérképezzük a rendelkezésre álló forrásokat, ha megnézzük, hogy milyen eszközökre van szükség, és az Európai Bizottság valószínűleg ebben segíteni tud, akkor előrébb jutunk. A második az EAB pénzeket egyfajta tartalék opcióként fel kell tudni, félre kell tudni tartalékolni kell. A legfontosabb azonban ezek mellett az, hogyha megfelelő arányban akarjuk a következő pénzügyi tervből a meglévő támogatásokra irányítani a forrásokat, akkor garanciákra is szükség van. Az egyik a 80%-os elv, hogy valóban az épp rendszerek alapján feleljenek meg ezeknek az elvárásoknak. Ezen kívül olyan operatív intézkedésekre is szükség van, amely azt garantálja, hogy a fejlődő országokban a pénz a KKV-khoz kerül, és nem az OECD nagyvállalataihoz. Ahogy a Kív is elmondta az előző előadó, jelezte, ez a támogatás nem célhoz kötött, de a hatása ugyanaz, mint hogyha célhoz kötött lett volna. Ezek tehát azok a pénzügyi közvetítők, akik eredményessége kétséges. Ezeknél kellene megfelelő alapossággal megvizsgálni a belföldi teljesítményt is. Nagyon szépen köszönöm. Gerác úr kap szót a bizottság részéről most. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy lehetővé tették számomra e prezentáció megtartását a mai napon. Az Európai Bizottság hogyan látja a blending, az ötvözés elveit, és ez a címe a prezentációmnak, valamint néhány tényszerű adatot is ismertetnék. Ála vagyok, az infrastruktúra szektor vezetője vagyok, és 2008 óta foglalkozom a munka csoport jelentéseivel, amely a tanácsnak küldi jelentéseit 2008-2009-ben, és az Európai Bizottságban egy sor befektetési eszközünk van, már évek óta aktívak vagyunk. mivel ezt a prezentációt kiosztottuk, ezért a tényekkel olyan sokat nem foglalkozom, mert ezt elolvashatják, hanem inkább a blending, az ötvözés elveire koncentrálnék, és arra, hogy hogyan alakul mindez a jövőben, és a zöldkönyvnek milyen kihatásai vannak. Ami a blending lehetőségeket illeti, a fejlesztési politikák jelentik az ösztönzőt. Most az energia és közlekedési infrastruktúrára, a környezetre, a klímaváltozásra összpontosítunk. Vannak itt lehetőségek a szociális-gazdasági fejlődés előmozítása és a KKV-k támogatása. Mely ágazatok érintettek közáltal a közlekedés, az energia, vízgazdálkodás, ICT, környezetvédelem, klímaváltozás, oktatás, egészségügy, magánszektor. Főként azokban az országokban összpontosítunk mindezekre, ahol a hosszú távú befektetésre nagy igény van az oktatási és egészségügyi ágazatban, itt ezekben az ágazatokban, a fejlődő országokban inkább támogatást nyújtunk ettére. Ami a vezérelveket illeti, az EU fejlesztési politikája vezet minket, növekedés, az befogadó növekedés és a szegénység felszámolása. Az EU-nak cselekvési tervei vannak, tematikus szakpolitikai prioritásokkal kapcsolatosan. Ezek kiegészítőek más eszközökkel, az említett eszközök, az EDF-fel vagy a regionális programokkal kiegészítik egymást. A további pénzalapok mozgósítása azt jelenti, hogy a közvetlen befektetésekhez való hozzájárulás más finanszírozást is magával hoz, és remélhetőleg képesek leszünk arra, hogy a különböző pénzintézeteket és a magánszektort is mozgósítsuk, és onnan is érkezzen pénzügyi támogatás a múlttal ellentétben. Az adósság fenntarthatósága azt jelenti, hogy főként a makroökonomiai vitában a IMF a négyes cikknek megfelelően a partnerországok a nemzeti szakpolitikai párbeszéd részei, úgyhogy a, az adósság föntarthatóság a terén elköteleztük magunkat, infrastruktúrajavítás és egyebek terén, azt szeretnénk biztosítani, hogy ne legyen túl nagymértékű az országok eladósodása. Szeretnénk, hogyha ezek a projektek technikailag és pénzügyileg fenntarthatók lennének, és az európai pénzintézetekhez fordulnak támogatásért, akkor ezeket az elveket alkalmazzuk. Tehát értéket a pénzért, fenntarthatóság, a projekt még akkor is tartson, amikor a blending támogatás már megszűnik. Közvetlen környezetvédelmi és szociális szempontok is érvényesüljenek ez egy másik kérdés. A kockázat enyhítése és az értékelés szintén része a folyamatnak, azután specifikus végrehajtási kockázatokat is figyelembe veszünk, valamint a közbeszerzési eljárások hatékonysága, hatásossága és a hatásvizsgálat. Mi a hozzáadott értéke az ötvözött támogatásoknak. Az ösztönző hatás az egyik, az infrastruktúrális tervek, projektek esetén több finanszírozási intézmény vesz részt, azután eh, koncesziót lehet alkalmazni, a donor koordinációt végrehajtjuk, a munkamegosztás eh, és a harmonizáció érvényesül a párizsi és akrai menetrendnek megfelelően, valamint az európai műveletek kölcsönösen átláthatóak és láthatóak a bizottság jobban kiemelkedik, láthatóvá válik a blending segítségével. Úgy gondoljuk, hogy ez a párizsi nyilatkozatnak megfelel a kedvezményezett ország elvét alkalmazzuk, ezt harmonizáljuk úgy, hogy az erőforrásokat egyesítjük, és a különböző lead eljárásokat alkalmazunk, beleértve a közbeszerzést, a jelentéstevést, a kontrollt. Európai donorok között koordinálás van, és a szakpolitikai párbeszédet, a szabályozói reformokról, a jó kormányzásról, az átláthatóságról kombináljuk. A különböző delegációk és az országbeli hatóságok egyaránt részt vesznek ebben a munkában. Ami az eredményeket illeti, az EU-afrikai infrastruktúra Tröszt 2007 óta működik, 35 projektet fogadtunk el, 240 millió támogatást fogadtunk el, társfinanszírozás történt eh, körülbelül két és fél milliárd euró értékben, és a szomszédsági befektetési vagy beruházási eszköz 2008 óta működik, Észak-Afrikában és a Önnéken 39 projektet fogadtunk el, 275 millió támogatást adtunk, és a társfinanszírozás körülbelül 11 milliárd euróra emelkedett. Ami a web oldalakat illeti, itt részletesebb tájékoztatást kapnak a projektekről, a kölcsönök, a támogatások és a különböző pénzügyi eszközök kombinálását is tanulmányozhatják. Ami az EU platformot illeti, és a zöld könyvhöz való hozzáférést, a különböző linkeket. Erről nem készítettem diát, de fennhagyom az utolsót, ami az EU platformot illeti. Mint tudják, a háromoldalú vita, parlament, tanács, bizottság, ez folyamatos. A munkacsoport, van egy munkacsoport, amely megszabta a platform feltételeit, ennek külön feladat kiírásai vannak beleértve a blending eszközök harmonizálását, valamint a támogatás értékelés kritériumait és az ötvözött eszközök harmonizálását is kidolgozta a munkacsoportban való részvétel szerintünk nyitott kell, hogy legyen a tagállamok előtt, a tagállami intézmények, a parlament és a bizottság előtt, ami pedig a jövőt illeti. A zöld könyv útmutatói konklúzív jellegűek, következtetés jellegűek, talán kollégám Alexei erről többet tudna szólni, még nem zárult le semmi, de a blendinget ne tekintsük úgy, hogy ez egy alapértelmezett eh, egyetlen megközelítés. Ezt lehet néhány szakpolitikai párbeszéddel kombinálni, és az alkalmazás eh, majd megkülönböztetjük a másfajta eh, alkalmazástól például a sérülékeny gazdaságok esetében, ahol több jövedelmet lehetne generálni, azután a közepes jövedelemmel rendelkező országokban, ahol a feltételek jobbak, más iránymutatókat alkalmazunk. A blending szolgálja az EU fejlesztési politikáját, a zöld könyv következtetéseivel összhangban. A szakpolitikai párbeszéd előmozdítása a cél, a az állami és a magánszektor bevonása a különböző támogatások, lépések finanszírozása esetén. Ezeket az, az EU eszközöket minél inkább használjuk, ha lehetséges, akkor magasabb szintre emeljük a támogatások igénybevételét, és a különböző eszközök kombinálását a pénzintézetek által. Ennyi. Köszönöm. Köszönöm, most Krétű asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék Kacsmarek úrnak köszönetet mondani, a jelentéstevőnk. Gratulálok neki ezért a jelentését. Szeretnék köszönetet mondani a szakértőinknek is, a nagyon érdekes beszámolókért. Számos témáról volt szó, szociális témákról, környezet, és így tovább. Néhány megjegyzésem lenne, és néhány javaslatom is lenne. Azt hiszem, hogy a fejlesztés szerepének egyre inkább fontossá kell válni a többéves pénzügyi kereten belül is. Ugye több esetben felülvizsgáltuk már ezt a keretet. Azt hiszem, hogy van, ami hiányzik a jelentésből, ami számunkra nagyon fontos. Mindenképpen bátorítani kell a GDP 0,7%-os különböző aspektusait a millenniumi célkitűzések értelmében. Természetesen nagyon nehéz a tagállamokat kötelezni arra, hogy tegyenek eleget a pénzügyi kötelezettségeiknek a válság helyzetben, de konkrétan mindenképpen Mm, fel kell kérni a tagállamokat, hogy tegyenek eleget az ígéreteinek. A gazdasági növekedés természetesen fontos motorja lehet a fejlődésnek, az egyenlőtlenségek felszámolása, a szegénység felszámolása, ezek a fő problémák a fejlődő országokban. Vannak a Nőjogi Bizottságnak is különböző kezdeményezései, itt elsősorban a gender mainstreaming területen, ezt is hiányolom a jelentésből. Azt hiszem, hogy az esélyegyenlőség nagyon ö, fontos, csak úgy, mint az emberi jogok tiszteletben tartása, akkor, ha fel akarjuk számolni a szegénységet. Mindenképpen foglalkozni kell a gyermekek, a nők és a fogyatékossággal élők helyzetével is. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Déva úr kapszót. Metlak kolléganőm nevében, aki az árnyék tevője e témának az ECR frakcióban, és aki nem tudott eljönni a mai találkozunkra, e, Tehát az ő nevében szeretnék néhány szót elmondani. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az inkluzív növekedés a magánszektornak. A fejlesztési politika szempontjából fontos ez. Meg kell nézni, hogy a, a magánszektor hogy tud ebben a folyamatban jelen lenni, részt venni a, a mikrohitelek, a mikrofinanszírozás területén, hogy hogyan lehet megvalósítani a mikrohitelekkel a gazdasági növekedés, hogyan lehet az átláthatóságot jobban biztosítani. A fejlesztésnek ez, ez, ezek lényegbe vágó elemei. Például a víz ágazatról már volt szó a fejlesztési partnerekkel eh, kapcsolatos együttműködés során. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes dolgokat hallottunk, mint eddig. Köszönöm. Sargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Kacsmarek úrnak a véleménytervezetét, csak úgy, mint a három felszólalónak, akik az ötvözésről, a blendingről beszéltek. Ez a szó számomra teljesen új volt. Elmagyarázták, hogy miről is van szó. Itt két alapvető kérdésre kell utalni. A zöldek számára egy alapvető kérdés a következő. Az Európai Bizottság miért indított el egy ilyen zöld könyvet a fejlesztési politika terén most a gazdasági válság idején? Nincs meg az a nagy veszély, az a nagy kockázat, hogy a fejlesztési támogatások végül olyan érveléshez vezetnek, aminek az lesz az eredménye, hogy kevesebb a pénz, és még kevesebbet tudunk elérni, mint régebben. Ami az ötvözést illeti, a blendinget, hogyha nem térítendő támogatásokat és kölcsönöket ötvözünk, akkor sokkal hatékonyabbak leszünk, kevesebb lesz az adósság. Eh, hát ez kétséges, elég átláthatók eh, leszünk, hogy lássuk, hogy mi is lesz a hatása ezeknek a támogatásoknak. Kacsmarek úrtól és a bizottságtól is kérdezem azt, hogy mit jelent pontosan az inkluzív növekedés kifejezés. Ezt én ezt nem tudom. És azt hiszem, hogy számunkra ez egy alapvető kulcskérdés, hogyha egy új fogalomról, koncepcióról van szó, hogy tudjuk, hogy mit is jelent a fejlesztésről van egy konszenzus. Ugye alacsony növekedésről beszéltünk sokáig, és ezeket a szavakat sokszor még kiejteni is nehéz. Nem tudjuk, hogy például a kevés vagy alacsony növekedés mit jelentett, és mit jelent most az inkluzív növekedés. Valaki talán elmagyarázná nekem, hogy ez pontosan mit is jelent? Nem elfelejtve azt, hogy nagyon sokan beszélnek a számadatokról a 0,7 a 0,5 százalékosra, tehát a hivatalos fejlesztési támogatásra, az ODA-ról. Most magyarázza meg valaki számomra ezt is. Én úgy gondolom, hogy nem ez a megfelelő idő, hogy megtaláljuk a módját különböző új folyamatoknak a fejlesztés terülén. Tehát, hogy ne hogy kevesebbet költsünk el, azt hiszem, hogy erre mindenképpen szükség van most. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök azt, hogy Martinez úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném aláhúzni azt, hogy milyen nagy az érdeklődés Kacsmarek úr jelentése iránt. Minden, minnyáinkat érdekel ez a téma, és ebben a jelentésben Köszönöm, igen, nem a mikrofonba beszéltem elnézésére. Tehát Kacsmarek barátunk jelentése, kiváló jelentés, kiegyensúlyozott, észszerű jelentés, és azt is szeretném aláhúzni, hogy ebben a jelentésben valami olyat értékelhetünk, amelyről már ma reggel is beszéltünk Görenc úr jelentése kapcsán, és sok esetben ez a dolog hiányzik a dokumentumokból még akkor is, hogyha itt két bekezdésről van szó, a 22-es és a 23-as bekezdésről, nevezetesen itt az élelmiszer kérdésről, valamint a mezőgazdaságról van szó. A fejlődő világban a helyzet valamint a kotonói, kotonúi megállapodás vagy egyezmény keretén belül azt láttuk, hogy ezek az országok előfeszítéseket tesznek. Annak érdekében, hogy a prioritást mindenképpen az élelmiszer biztonságra helyezzék. És bátorítsanak egy olyan mezőgazdaságot, amelyről egyre kevésbé beszélünk. Tudjuk, hogy mi történt az egyes országokban. Látjuk azt, hogy a mezőgazdasági ágazatban dolgozókat elfelejtik, és a szociális haladásnak nem részei ellentétben más ágazatokkal. Kacsmarek úrnak azt szeretném mondani, hogy hogy jó, hogy erre rámutatott a jelentésében. Ez a két utolsó bekezdés, ezek a, azonban nagyon fontos bekezdések. Annak ellenére, hogy a két utolsó bekezdésről van szó. Azt is el kell ismernem, hogy minden alkalommal, amikor szakértők jönnek hozzánk, ugye, akik jól ismerik a témákat, itt van a bizottság képviselője, egy számunkra érthetetlen nyelvezettel beszélnek. Ugye számos rövidítést alkalmaznak, persze számukra teljesen világos mindez, ők nagyon jól ismerik ezeket a dolgokat, de számunkra ezek nem érthetők, vagy kb. 25%-uk egyszerűen nem érthető. Nem érthető rövidítésekről van szó. Én pedig úgy gondolom, hogy a képviselőknek jó lenne megérteni ezeket a dolgokat. Tehát az a feladatunk, hogy konkretizáljunk, konkrétabbá tegyünk bizonyos koncepciókat, és ne ilyen kód vagy, vagy álnyelven értsük meg ezeket a dolgokat, mert így meg, meg kell még emésztenünk ezeket a dolgokat, és csak így tudjuk átadni a, az érdekelteknek. Tehát ezek a dolgok számunkra nehézséget jelentenek. Azonban én úgy gondolom, hogy az egyik alapvető problémánk manapság a, az, hogy bizonyos folyamatokat újra kell szocializálni, mobilizálni kell, érzékenyé kell tenni bizonyos például lakosságokat, az északi és a déli lakosságokat, embereket. Most, hogyha, hogyha egész egyszerűen nem érthető dolgokat adunk át nekik, az embereknek északon és délen nehezen fogjuk őket mobilizálni. És akkor csak mindig ö, ugyanabban a körben forgunk már pedig ezeket a folyamatokat el kellene mélyíteni, ez alapvetően szükséges. Tehát eh, talán megértik így, hogy arra lenne szükség, hogy a szöveg megértését eh, könnyítsük meg. Tehát az lenne a fontos, hogy a jelentés megértsük az első szavától kezdve az utolsóig. Hogyha itt ilyen kódolt nyelvezet, vagy pedig ö, ö, különféle rövidítések ö, ö, kell van tele ez a szöveg, akkor nem fogják a, úgymond az egyszerűbb emberek ezt megérteni. Köszönöm szépen, de még egyszer gratulálok Kacsmerek úrnak. És köszönöm a szakértőknek, hogy eljöttek és elmondták a véleményüket, látjuk, hogy jelentős munkát, erőfeszítéseket végeznek. Végül kérem, hogy értsék meg, hogy ők is olyan emberekhez szólnak, akik akiknek nincs meg a kulcsuk a különböző kódolt szövegeket megérteni. Köszönöm, Keller asszony questions to those. Két kérdésem van a szakértőkhöz. Az egyik pedig a bizottsághoz. Azt mondták, hogy megpróbálják a kiszorítást elkerülni. Ezt hogyan, mit akarnak tenni ez ellen? A második ellen pedig többen is említették, hogy az EU láthatóságát az ötvözés, a két elem ötvözése erősítené. Hogyan? Ezt kérdezem. Hiszen ez a legfontosabb a fejlesztési támogatásokban, de hogyha már megemlítették, akkor azt szeretném tudni, hogy hogyan pontosan zajlik ez, történik. Donc, je Köszönöm szépen. A, visszadom a szót a szakértőknek, hogy válaszoljanak a kérdéseikre. Rajsz úr talán akkor az első lesz, aki válaszol a kérdésekre. Köszönöm. Um. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát a két elemötvözése hogyan erősíti a láthatóságot? Hadd mondjak egy marokkói projektet példaként a koncentrált naperőművekről, napelemekről. Itt az EIB-vel és AFB-vel, tehát három pénzintézet együttműködéséről van szó, de a bizottság finanszírozása is jelentős. Ezen kívül van két afrikai fejlesztési bank és a világbank és a technológiai alap. Tehát ez egy több donoros együttműködés. Mi az európai csokor vezetünk, a bizottsággal együtt vezetjük a projekt előkészítését és végrehajtását. Láthatóak vagyunk, nem csak úgy, nem csak KFIV-ként, hanem európai forrásként és a bizottságként. Én szerintem ez nagyon jó példa arra, hogy, hogy hogyan lehetünk láthatóbbak. And maybe to the second... Talán a második kérdésre válaszolhatok a kiszorításra? Nos, különbséget kell tegyünk. Mi alapvetően nem magánintézetekkel, hanem az állami szektorral működünk együtt. Például a szomszédos, a szomszédországba való beruházás a mi partnereink tehát az állami szektorban vannak. Itt próbáljuk azt megnézni, irányítani, hogy az állami szektor forrásai kielégítsék az igényeket. Azok az országok, amelyeket megvizsgálunk, azok nem tudják alapvetően beruházásokat csak a magánbankokból és tőkepiacokból fedezni. Ez az a piaci rés, ahol mi, a pénzintézetek és a bizottsági finanszírozás belép. A többi szakértő esetleg kíván szólni, kiegészíteni az elhangzott válaszokat, nem? Igen. Merci. Um, Köszönöm szépen. Very curious on... Igen, én is fontosnak tartom, hogy megértsük a bizottsági dokumentumokból, hogy mi a láthatóság szerepe a donorok esetében. Én úgy gondoltam, hogy a fejlesztési segély az nem a projektek feltűzdelése, hanem a, a szegénységből való kisegítés. A spanyol rész a következő képpen, vagy a spanyol résznevében a következőt foglalnám össze. A válságból azt tanultsuk meg, hogy az európai kormányzatoknak ki kell segíteni jelentős forrásokkal a magánszektor pénzintézeteit, mert egyebek között az nem volt szabályozott. Úgy tűnik, hogy a segély ágazatban most ellenkező ciklikus, ciklusokban gondolkozunk, hogy a tőkepiacot hagyjuk magunkra, és állami forrásokat használjunk a magánszektor felerősítésére. Úgy gondolom, hogy nem ez a feladat, ezen még gondolkoznunk kell. Merci. Donc je remercie les... Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, hogy eljöttek és megosztották gondolatainkat velünk, és most pedig meg fogjuk vizsgálni Kacsmarek úr jelentését. Kacsmarek úrnak elnök asszony, érdekelne, hogy az Európai Bizottság mit készül mondani. Elnézést, de szeretném tudni, kíváncsi vagyok rá. Akkor Kacsmarek úr, egy kicsit várunk, addig, amíg a bizottság elmondja véleményét. Köszönöm, elnök asszony. Ami a kiszorítás elkerülését illeti, az EU delegáció hálózat ezt lehetővé teszi számunkra, főként azon országokban, ahol a magán ágazat jelen van, inkább jelen van, és a mi szerepünk titkárságként a projekt vitákban és a konzultációkban a hálózat tagjaival lehetővé teszi számunkra, hogy megtudjuk, hogy mi történik a helyszínen, és vonzó -e a projektek, például a magánszektor finanszírozása szempontjából. Ez azt jelenti, hogy belevonjuk őket a vitákba, amikor a támogatás kérelmek megérkeznek a bizottsághoz. Ez visszatérő téma, ezt meg is tesszük, mégpedig úgy, hogy a hálózattal konzultálunk, és a helyi körülményeket is megismerjük. Ez a megfelelő válasz arra, hogy hogyan tudunk foglalkozni a crowding outtal. Most pedig Kacsmerek úrja szó. Elnök asszony, köszönöm. Szeretnék néhány megjegyzést alapul venni, amikor a blendingről beszélek, és közben megköszönöm a szakértők részvételét is, még akkor is, hogyha az az ember érzése, hogy a szakértők meghallgatása után több a kérdésünk, mint a válaszunk de ha megfelelően tesszük fel a kérdést, akkor ez sokat segít a jelentés elkészítésében. Azzal kapcsolatosan, amit Kretó asszony mondott, mindhárom módosítás a FEM bizottság, a nőbizottság részéről, ezeket boldogan elfogadjuk, és a gender mainstreaming elem szerepelni fog a szövegben. Ami a többi módosítást illeti, ezeket nem én javasoltam, de ne aggódjanak, benne lesznek a szövegben. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik bizonyos kockázatokról szóltak, vagyis azzal, hogy nem veszélyeztethetjük az oda szintjét, 0,7%-ról van szó, mindazzal, amit most teszünk. Erről már szó volt februárban, de ezt már régóta emlegetjük minden alkalommal. Megismételjük, hogyha a fejlesztési politika változik, akkor ez nem történhet az fejlesztési politika ellenében, és a 0,7% az oda szintje meg kell, hogy maradjon. Ezt ismételten elmondjuk, Tudom, hogy nagy a kísértés arra, hogy itt ötvözzük a támogatásokat, és az oda elkötelezettséget esetleg veszélyeztetjük. A növekedés előmozdítása egyetérték Szántédi asszonya, de a válaszom határozó. Tudjuk, hogy mit jelent az inkluzív növekedés, és azt is, hogy az Európai Bizottság a mi definíciónkat osztja. Ez olyan fajta fejlődés, amely nem csak az aktív lakosságot vonja be, nem csak azokat, akik képesek arra, hogy aktívak legyenek, hanem a passzív embereket is. Lengyelország példájára rámutattak, volt egy átalakulás, ebből az aktív emberek sokat hasznosítottak, de az egyszerű emberek is, akik passzívabbak, akik lemaradtak a vonatról, ők is fölhasználták mindezt. Védelmi rendszer, azután a szociális védelmi rendszer, az adórendszer, az bevonást kell, hogy segítse. Lehet, hogy ez csak jelzésértékű kifejezés, de ennek az elemei világosak. Nem a nagy nemzeti cégek bevételeit akarjuk növelni, hanem a szegények felé akarunk, vagy szegények érdekében tenni valamit. Egyébként vannak más prioritásaink is. Amikor a mezőgazdaságról van szó, ahogy Martinez úr mondta, Ez nagyon indokolt, vannak prioritást élvező ágazatok, mint az energia és a mezőgazdaság. Egyébként ezek a zöld könyvben is szerepelnek. Hogyha az inkluzív fejlődésre megvannak a normáink, akkor ezeket ki kell terjeszteni a mezőgazdaságra és az energia termelésre is. A mezőgazdaság esetében ez könnyű, mert a kis gazdaságokat, a saját célra termelő gazdaságokat beleveszünk. Az energia ágazat az már trükkösebb, de amikor a megújuló energiákat támogatjuk, akkor oda kell figyelni arra, hogy a szegények ezt hasznosítsák. Azután az Agri Bizottság jelentést készít a kap jövőjéről. Meg kell őket győzni arról, hogy ezeket az elemeket is vegyék be az anyagokba. Néhány módosítást jó magam is javasoltam, hiszen itt eh, most a fejlődő országok mezőgazdaságáról beszélünk, de közben eh, ami fontos az az, hogy az Agribizottság tagjaival beszéljünk azért, hogy a kapban is benne legyenek ezek az elemek. Egy másik fontos kategória jelentésben a magas hatást kifejtő vagy kiváltó fejlesztési politika, vagyis a nagyobb hatékonyság. A válaszok jól ismertek, de van itt egy kockázat. Ott vannak az Aztec benchmarkok, és nem tudom, hogy le tudjuk-e mérni az eredményeket, de azért ne váljunk a benchmarkok és a mutató számok rabjaivá. Van, amikor ez azt eh, jelenti, hogy a könnyebb országokat fogják kiválasztani, mert onnan könnyebb eredményeket kapni és mérni és a nehezebb esetet jelentő szegényebb országok kimaradnak ebből. A mutatók rendben, de azért ne legyünk ennek rabjai, nem szabad kizárni azokat az embereket, akiknek a legnagyobb szükségük van a támogatásra. Volt egy másik vita téma, amikor a, az országok jövedelméről volt szó. A szakbizottság elment Brazíliába, ez közepes bevételű vagy közepes jövedelmű ország. India másik példa erre, amikor a statisztikák értelmében beszélünk. ahol a szegénység jellemző. 70% az embereknek szegény, ezekben az országokban is harcolunk a kirekesztés ellen, a magas vagy nagy hatást kiváltó segítség vagy segélyprogram esetében valóban a szegényeket kell támogatni. Nem szabad ezt elfelejteni. Összefoglalásként szeretném elmondani, hogy a kiinduló pont, az elképzelés az volt, egyébként ez más jelentésekben is benne van, hogy a plusz pénzalapok valóban legyenek plusz alapok, és itt új, friss pénzre van szükség, erre mindannyian már rájöttünk. Can I ask something Madame about Sargentini? the date for amendments? It says here that... A módosítókkal kapcsolatban um, ugye az van, hogy Kacsmarek úr jelentésére két nap múlva van a módosítók beadásának határideje. 24-e, ma meg 22 van. Néha, inkább nagyon gyakran. Legalább olyan fontos az út, mint a cél. Az ön véleménye az eszköz a kezünkben, amivel befolyásolhatjuk a zöld könyvet, az EU fejlesztés politikáját, a fenntartható fejlődés támogatásában. Én azt mondanám, hogy nem rohanunk, nagyon pontosan járjuk végig ezt az utat. Vegyünk egy sor esetet, példát, témát ki, és vitassuk meg, hiszen ezeknek mind komoly hatása lehet a zöld könyvre. Mert hogyha önnek meg nekem még mindig nem világos, hogy mi az inkluzív növekedés, sok beszédnek sok az alja. Mi lenne, hogyha elhalasztanánk a módosítók beadásának határidejét és a döntést erről a véleményről? Hm? Deva úr, elnök asszony, egyetértek Sargentini asszonynal. Túl fontos ez a jelentés ahhoz, hogy most két nap alatt, vagy két hét alatt benyújtsunk Szerintem ezen el kell gondolkozni, és tudom, hogy kiváló munkát végeztek a szakértők is, és az előadó is, de fontos végig gondolni és megszövegezni a módosítókat. A titkárság most szá, kiszámítja a, az időpontot. Az, Hétfő 28-a 18 óra. Ezt javasolhatjuk most a titkárság részéről. Mielőtt döntünk, akkor Kacsmarek új jelentésével kapcsolatosan nincs más megjegyzés? Nem, nincs, akkor Gerác úr kap szót a bizottság részéről. Pardon, Madam Speaker. Elnézést kérek. Elnök asszony, tehát én kaptam szót, kap... Igen, igen, igen, ön kapott szót, igen. Igen, hogy válaszoljon, vagy valaki más. Nem, azt hiszem, hogy mi már megválaszoltuk azt a kérdést, amit feltettek. E, természetesen szívesen folytatjuk. Nem tudom, hogy maradtak. Nem maradt nyitott kérdés, azt hiszem, elnök asszony. Jones, Jones úr vagy Szárzsantini asszony, igen, elnézést kérek, hogy megnehezítem az életét. De itt nem csak arról van szó, hogy hogy szép módosító indítványokat terjeszhessünk be, hanem én úgy gondoltam, hogy még egy eszmecserét lehetne megszervezni, mert különben akkor, ha nem, akkor hagyjuk változatlanul a zöld könyvet. Tehát kellene időt adni az eszmecserére. Elnök asszony, Szercsendini asszony, én azt mondtam, hogy a penális ülésen az állásfoglalásról szó lesz, mielőtt még a bizottság a közleményét megteszi. És ö, tíz napra van szükség a fordítások miatt is, ez már április lesz, ennyit tehetünk. Jones úr kapszott most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt válaszolnék néhány feltett kérdésre, az időpontokat illetően, időzítést illetően, a zöld könyvről szóló konzultáció után azt terveztük, hogy júniusban adjuk ki a közleményt, most pedig elhalasztottuk, nincs meg még az időpont, de valószínűleg júliusban vagy augusztusban hozzuk nyilvánosságra. Ami a feltett kérdéseket illeti, az inkluzív növekedés el, elve, koncepciója. Ugye itt erről volt szó leginkább. Sok definíciója van az inkluzív növekedésnek. Mellesleg Kacsmerek úr maga is javasolt egy definíciót, az inkluzív növekedés egy olyan növekedés, amelyből eh, hasznot húz, és részt, amelyben részt vehet a társadalom minden eh, rétege. Legalábbis a eh, bizottság így értelmezni az inkluzív növekedés kifejezést. Persze egy világosabb mm, definíciót is elképzelhetünk a, a következő kérdéssel kapcsolatosan, hogy miért is adta ki ezt a zöld könyvet a bizottság a ö, tárgyalások ö, során, a válság során. Hát itt inkább a fő kérdés az, hogy hogyan lehet fejleszteni a, ezt a politikát. Kevesebb, mint öt évünk van arra, hogy az új kívásoknak megfeleljünk a fejlesztési agenda területén. Új szereplők léptek be ebbe a folyamatba az EU támogatások terén a változó helyzetben mindenképpen fel kell lépni, aztán a támogatások, a hatékonysággal kapcsolatosan egyre több a vita manapság. Ennyit szeretnék mondani, de hogyha vannak még kérdéseik, szívesen állok rendelkezésre. Elnök asszony, figyelembe véve ezeket az elemeket, a titkárság a, leellenőrzi majd a dátumokat, és ma este mindenkinek megküldi mailben a módosítók benyújtásának határidejét, és hogyha egy új határidőt találunk, akkor ezt is. Most pedig áttérünk a napirend 16. pontjára. Egy új megállapodásról van szó az Európai Közösség és a Sao Tome és Principe Demokratikus Köztársaság közötti halászatni partnerségi megállapodás előírt halászati lehetőségek témájáról van szó. Lövin asszony a vélemény előadója, a halászati bizottság az illetékes, tehát az Európai Unió és a kis Szautomé és Principei Demokratikus Köztársaság közötti halászati megállapodásról van szó. Lövin asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. So, uh, this agreement ez a megállapodás. A régi megállapodás múlt év május 31-én lejárt. Az új protokollt most csak idéglenesen alkalmazták, várva a parlament hozzájárulási eljárására. Az új protokoll három évig érvényes. A parlament még úgy is dönthet, hogy ezt a protokollt felmondja. Szeretném meg említeni a Mauritániával való halászati megállapodást, amely a következő Strasburgi plenáris napirendjén lesz. A Lisszaboni szerződés után tudják, hogy a halászati politika együttdöntési eljárás keretébe esik, ez új dolog. De ami a partnerségi és a halászati megállapodásokat illeti, csak hozzájárulásunkat, vagy beleegyezésünket adhatjuk, de ezeket a megállapodásokat nem tudjuk megváltoztatni. Mi a halászati bizottságban végül is azt a kezdeményezést tettük, hogy próbáljunk meg offenzívek lenni ebben a ezen a tárgyaláson, és a Mauritániában való jövőbeli megállapodás esetén ezt már megtettük, ezt kövessük, és ez a következő Strasburgi plenárison történik meg. A lényeg az, hogy már a kezdet-kezdetén mondjuk el, hogy van egy fontos elv számunkra, hogy a, mégpedig az, hogy a nyomonkövetési figyelem követési mechanizmust alkalmazzuk, ami ezt a megállapodást illeti ezzel a kis-afrikai országgal, Sao Tomé és Principével 2 millió 47.500 euróról beszélünk, ez a pénzügyi hozzájárulás az EU részéről. Ennek érdekében ehhez van vagy ez azt jelenti, hogy 7000 tonna a referencia mennyiségnek felel meg, ez 40 hajó esetén, Szautom és Pencipe vizein, a tonhal tonhal halászatáról van szó, és azt mondja ki még ez a megalapodás, hogy minimum évi 7000 tonnáról van szó, garantált kifejezetés esetében, de ez nem limit, úgyhogy ha szerencsés fogás sok lesznek, akkor még lehet többet is halászni, és több kifizetést kapni. Szerintem ezt a parlamentet az érdekelni, hogy a parlament hogy fér hozzá a megállapodások értékeléséhez. Mert hogyha hozzájárulásunkat adjuk a megállapodásokhoz, akkor szerintem nem olyan sok dolgot kérünk, ha azt kérjük, hogy az értékeléseket megtekinthetsük, megnézzük, hogy ez a múltban hogyan történt. Néhány hónappal ezelőtt a bizottság úgy döntött, hogy korlátozott hozzáférést biztosít csak, mert titkosá tette a megállapodások értékelését. Én vagyok az előadó a vélemény esetén, és szeretném, ha szeretnék teljes értékelést adni, alá kell írnom valamit, egy szobába kell, vagy irodába beülnöm, alá kell írnom valamit, hogy ez bizalmas anyag, és sajnos nem jegyzetelhetek közben. Azt nem tudom, hogy ez is titkossá lesz -e téve, és mit olvastam erről. Ezt belevettem a véleménybe. Itt látják a fekete pontokat, ez bizalmas, az, ez az értékelésből lett kiemelve. Sao Tomé és Principe eh, kevéssé, a legkevésbé fejlett országokhoz eh, tartozik. 75%-a az állati proteinnek, fehérjének a halból tevődik össze. Nem exportálhatnak EU piacra a különböző növényegészségügyi sztenderdek miatt. 1984-ben volt az első megállapodás. Talán tudják, hogy meglehetősen régóta a megállapodás terén az a cél, hogy erősítsék a hallgazdaságok adminisztrációját, igazgató, igazgatását, irányítását és kontrollját, ami a kutatást, ellenőrzést, a nemzeti politika fejlesztését illeti a hallgazdaságok terén, ez nagyon gyenge még mindig az említett országban. Másik megállapítás, ezek a megállapodások egyrészt jók, mert hogyha az EU-nak van az országgal megállapodása, akkor ez azt jelenti, hogy az európaiak privát megállapodást nem kötetnek ezekkel az országokkal, mert ezek az EU megállapodás keretében történhetnek csak. Az értékelésben azt is olvashattuk, hogy néhány európai üzemeltet tetőn más lobogó alatt halál, folytat halászatot ezeken a vizeken. Ez egyébként a kizárólagossági záradék szerint nem történhetne meg. Van egy másik dolog a megállapodásban. Kell, hogy legyen kirakodás, stb. És helyi munkahelyeket kell, hogy teremtsen a megállapodás, de ebből semmi nem történt meg. Nincs kirakodás, nincs kikötői megállás, semmi helyi munkaerő alkalmazás, egyéb gazdasági haszon sincs. A, az EU hajókon nem voltak megfigyelők, ez is gond. Ami pedig a készleteket illeti, és a környezetvédelmi szempontokat, a nagyszemű tonhal és a láncsafogú cápa aggodalomra ad okot, és nagyon sok a járulékos fogás, például tengeri madarakat és teknős békákat is kifognak az erszényes kerítőhálós hajók. A lényeg az, hogy ami az halász, ha, halgazdaságok irányítását illeti, a bevétel csak 0,8%-át teszi a kormány bevételének, de a hozzájárulás a hallgazdaságok irányításához az érte, értékelés szerint a flotta nyilvántartás létrehozását eredményezte, és már az első lépéseket megtették a műholdas hajó megfigyelési rendszer irányába, hogy felmérjék a vizeiken található hajók számát. A lényeg az, hogy az előrelépés elég lassú, de néhány területen volt előrelépés, eredmény. A kapott pénz segítségével. Két dolgot mondanék még az értékelésekről. Egy, nem szabad ezeket titkossá tenni, mert a parlament számára nagyon nehéz megfelelően elvégezni a munkáját, ha nincs hozzáférése az értékelésekhez. Ezt meg kell támadni, és ezt a halászati bizottság már megtette, remélem, hogy a fejlesztési bizottság is így gondolja az értékelésekben világos kritériumokat kell alkalmazni arról, hogy hogyan adjunk véleményt, vagyis hogy megállapítsuk, hogyan működnek ezek a megállapodások, a célt szolgálják-e, avagy nem. Ami pedig az ajánlásokat illeti, úgy gondolom, hogy sokat kell még tenni, amikor az átláthatóságról van szó, például a teljes kifogható mennyiségről, legyen ez nyitott és átlátható, azután az együttes szakbizottsági ülések, az EU és Sao Tomé és Principek között vannak ülések, a partnerségi megállapodásokban részevő országok is jelen vannak, ezeket meg kell tartani, és folytatni kell az értékelést, mégpedig arról, hogy az ágazatnak nyújtott pénzt hogyan használják fel. Az összes megállapodás a hal állomány megőrzéséről, az irányítás gazdálkodásról, ezeket be kell tartani, és például a hajókon való megfigyelők jelenléte, ezt nem tartották be, és ezzel is foglalkozni kell a jövőbeli megállapodásban. A másik a kizárólagossági záradék, európai vállalkozók más lobogó alatt halásznak e vizeken, ezzel is foglalkozni kell. A végrehajtást illetően éves jelentéseket kell küldeni a parlamentnek és a tanácsnak azért, hogy az átláthatóság fokozódjon. Ezek voltak a legfőbb megjegyzéseim. Köszönöm. Merci beaucoup. La parole... Nagyon szépen köszönöm. Deva úr kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Kiváló pontokat hallottunk és továbbra is csináljuk, amit csinálunk. De egy kérdésem lenne, elnök asszony. Két millió eurót adunk 7 millió tonna kifogására a Szautoma és Principe lakosságának. Tételezzük fel, hogy aláírjuk a Tételezzük fel, hogy a 7000-ről egyetlen egy tonnát sem fognak, és a törvény szerint, az alá, a szerződés szerint kívánok eljárni. Mi lesz a 7000 tonna tonhalnak az EU-ban az értéke? 245 millió euró. Tehát 2 millió eurót adunk nekik, és 2 millió 47 ért adjuk el. Ezért hagyják titokban a számokat. Nem? Tisztességes ez? Jó ez így? Ez kizsákmányolás? Vagy mi ez? Hogyan igazolható ez? Arsenis. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek Deva úrral, sőt, szerintem még több is lehet a piaci értéke ennek a halnak. De mindenképpen ez, a prob- ez csak az egyik probléma. Tehát a kizsákmányolás csak az egyik probléma ennél a megállapodásnál. A másik probléma és ami szintén nagyon igaz, és az összes megjegyzésben is benne volt, hogy ezeknek az embereknek a halra azért van szükségük, hogy megegyék. Mi meg elvesszük a halat. A déli tengereken halásznak, és nem segítünk nekik abban, hogy a fenntartható halászatot elérjék, hogy fenntartható módon tudjanak maguk, magukat élelemmel ellátni. A halállomány az a fogyasztásra kell, így maradnak fenn és akkor meg kellene nézni, hogy ami a fenntartható halászat során, a fogyasztás után megmarad, azt lehessen értékesíteni. Nincsenek természetesen eh, kontrollak, és a bizottság a végrehajtás eh, felügyeletét nem említette meg. Nos, ezek a problémák nagyon közös problémák az FBI-kkel együtt, és ezen kívül most megjelenik még az értékelés titkosítása is. Ez új akadály a parlament munkája előtt. Tény, hogy általában a megállapodás hatályba lépését követő egy évvel kapjuk meg az adatokat. Tehát nagy az űrzavar. Az is igaz persze, hogyha nem kötünk megállapodásokat ezekkel az országokkal, akkor majd más országok sokkal kevésbé fenntartható politikákkal fogják helyettünk megtenni. Tehát nem az ellen vagyok, hogy, hogy legyenek ilyen megállapodásunk, hanem sokkal inkább azért, hogy a tartalmát radikálisan módosítsuk. Fontos elem tehát mindebben az, és ez a szakbizottságunk érdeke is, hogy a, a megállapodások fejlesztési szempontja mindig megkérdőjelezhető, pedig erre kellene figyelnünk. Hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. A fenntarthatóság hiánya a fejlesztési megállapodásokban. A a partnerségi megállapodásokban. A fejlesztési elkötelezettségünket csak, ha egyáltalán, akkor csak nagyon sokára tudjuk teljesíteni. Most én szeretnék szólni, hogy az elnök asszony, ugyanis én ismerem Sao és Principét, ugyanis segítettem az ottani kormányt, hogy vegye fel a harcot a korrupció ellen, és az exkluzív gazdasági kapcsolatait fejlesz-e. Ez egy olyan ország, amelynek is sincsenek, nincs egyeteme, egyetlen egy gimnázium van, a teljes jogrendszer 16 ember képviseli, tehát nagyon-nagyon kevés a lehetőség ennek az országnak. Éppen ezért egyáltalán nem tudom, hogy hogyan tudnák ellenőrizni azt, hogy tiszteletben tartják-e a megállapodás rendelkezéseit. Lehet, hogy a bizottsághoz kellene fordulnunk, hogy hogyan is lehetne segíteni azon túl, amit már tesz az Unió ezen az országon? Milyen ellenőrzési rendszert lehetne bevezetni. Természetesen igaz, hogy ezek a megállapodások nagyon-nagyon sok problémát jelentenek, és hát pontosan a fejlődés szintjén nem szeretnénk, hogy ezek a problémák létezenek. Ennyit akartam elmondani. Azt hiszem, hogy Lisszabonból egyetlen egy gép megy hetente az országba, nagyon elizolált, tehát izolált ország, nagyon nehéz hozzáférni. Azt hiszem, hogy semmit nem lehetne ellenőrizni, erre nincs meg a kapacitás. Most Alexandru úr kap szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben osztom az ön leírását a Sao Tomé és principei helyzetről. Tehát nem is szeretnék semmit hozzátenni az elhangzottakhoz. Amit Lövin asszony elmondott, és tevő asszony, én úgy gondolom, hogy nagyon érdekes mindaz, ami elhangzott, mert lehetővé teszi, hogy olyan pontokra helyezzük a hangsúlyt, amelyekkel kapcsolatosan az új jegyzőkönyvnek is mindenképpen hozzá kell járulnia, hogy a helyzet javuljon. Hogyha megengedik, akkor egy kicsit részletesebben fogok majd szólni a képviselők megjegyzéseiről. Igen, itt egy tonhal halászati megállapodásról van szó, és ez a megállapodás tartalmazza a tonnára kivetített referenciákat. A legtöbb esetben a, az ilyen típusú megállapodások rendelkezéseit nem igazán szoktuk sikeresnek találni. Ugyanis a tonhalászok, a tonhalászok hajói ugye a tengereken halásznak, és, és ahhoz, hogy a, a tonhalakat követhessék, nagyon nagy térre van szükségük. Éppen ezért kötöttünk halászati megállapodásokat a ö, tengeri országokkal. Továbbá teljesen nyilvánvaló az, hogy mi, mint bizottság amikor tárgyalunk egy harmadik országgal, különösen egy olyan országgal, amelyben nem létezik megfelelő infrastruktúra, amely lehetővé tenni azt, hogy követni tudjuk a hajóinkat, akkor az a fejlesztési támogatási pénzösszeg vagy annak egy része, amelyet ezen ágazatnak szánunk, hát mindenképpen fontos, hogy ez az ágazat ezt meg is kapja, és nem máshová, máshol landoljon ez a pénz. Tehát éppen ezért a Sao tevékenységet nem igazán lehet ellenőrizni, például a tengerpart mentén nincs semmiféle ellenőrzés, éppen ezért nekünk kellett létrehozni egy VMS rendszert Szautoméban, és ez már egy nagyon nagy dolog összehasonlítva a múlttal. A VMS rendszer ugye nem minden természetesen ezt mondhatják, de azért ez a rendszer lehetővé teszi azt, hogy mm, figyeljük, hogy az Európai Unió hajói hol vannak, hol halásznak, tehát a Szantoméi hatóságok és tudják követni a tonhal hajók útvonalát, és ezáltal extrapolálni lehet a kifogott hal mennyiséget. Ez lehetővé teszi a helyi hatóságok számára is azt, hogy figyeljék a tonhal bárkák, haló, hajók tevékenységét. Továbbra is finanszírozni fogjuk az ilyen típusú tevékenységet, mert ez szükséges a halászat fejlesztéséhez. Van egy másik pont. Beszélt a megfigyelőkről. Felhívom a figyelmét arra, hogy a jegyzőkönyv szövege, és elsősorban a melléklet szövege arról szól, hogy ha a szautomei hatóságok kérik, akkor megfigyelők szállhatnak fel a hajókra, de sajnos, ismétlem, sajnos a szautomei hatóságok nem kérik az, hogy megfigyelők menjenek fel a hajókra. Miért? Azért, mert nincsenek megfelelő, meg, megfigyelők egész egyszerűen. Egy bekiabált kérdésre, amit nem hallott a tolmács, azt mondja a bizottság képviselője, hogy inkább nem válaszolok erre a bekiabálásra. Tehát a következő jegyzőkönyvben mindenképpen olyan intézkedéseket kell belevenni, eh, hogy a, megfigyelőket képezzük, és eh, ott legyenek a eh, hajókon. Szeretném emlékeztetni a parlamenti képviselőket arra, hogy a tonhal halászok, az uniós hajók nem ott halásznak, ahol a helyi halászok halásszák a tonhalat. Éppen ezért a VMS rendszer lehetővé teszi az ellenőrzést minden alkalommal, és az uniós hajók olyan halászatot végeznek, amelynek semmi köze a helyi tonhal halászathoz, amely lehetővé teszi a lakosság számára, hogy, hogy a halat fogyasszák. Mi azt kértük a szautomai hatóságoktól, hogy tegyenek javaslatokat annak érdekében, hogy a szautomai halászok legyenek jelen az uniós hajókon. Vagy legalábbis bizonyos százalékban jelen legyenek a szautomei halászok ezeken a hajókon. Teljesen evidens az, hogy ami a jegyzőkönyvet illeti. A múltban ö, olyan jegyzőkönyvek születtek, amelyek javítani kell. Az új jegyzőkönyv, hogyha nem is orvosságot jelent, de mindenképpen ö, egy olyan jegyzőkönyv kell, hogy legyen, amely hozzájárul a halászati ágazat fejlesztéséhez, és konkrét ö, értéket jelent, minőségi javulást jelenthet a jövőre vonatkoztatva, ami ezt a titkosítást illeti, vagy korlátozott információhoz való férés. Hát ez, ez, ez így van, ez nem az én személyes ö, ö, intézkedésem volt, sőt átadom majd a parlamenti képviselők aggodalmait a feletteseimnek. Ennyit akartam elmondani, elnök asszony. Lövin asszony, ön kap szót, hogy megvonja a konklúziókat. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen minden kollégának a megjegyzéseket, az elmondottakat. Mindegyikkel egyet tudok érteni, és köszönöm a bizottság képviselőjének is hogy hisz abban, hogy a jövőben jobb megállapodások legyenek. Nem volt egészen világos előttem az, hogy a bizottság hogyan kívánja biztosítani, hogy az ágazati politika végrehajtása jobb lesz a, norm, a szokásosnál. Az átláthatóság kérdése, az éves jelentések, a közös bizottsági ülések, és az összes többit valóban újra kell végig gondolni. biztosítani kell azt, hogy hogy ez jól működjön. A bizottság szándékai, jó szándékait teljesíteni kell, el kell tudni, meg kell, végre kell tudni hajtani. Egy kicsit meg vagyok zavarodva a megfigyelő kérdésében. Tudom, hogy nem kell felolvasnom az értékelést, de ez ugye azt mondja, hogy eddig nem mobilizáltak megfigyelőket, ez elégedetlenséget jelent a Tomé és principei hatóságoknak, bár nagyon nehéz megfelelően előrejelezni a gazdasági területre való belépés, de az Európai Unió Európai Uniós üzemeltetők nem tudják megfelelően értesíteni az egyenlítő és Szátomé principei hatóságokat. Úgy gondolom, hogy Déva úr megjegyzése a hal tényleges értékére vonatkozóan nagyon fontos. Itt az a legfejletlenebb országok egyike, de van természetes forrása, mégpedig a tengerben. Nem tudnak azonban a fitoszaniter feltételeknek megfelelni a saját források Európai Unióba viteléhez. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb tehát az ágazat számára. Természetesen nyom, nyomon követés, ellenőrzés alapvetően fontos, de támogatni kell, hogy olyan infrastruktúra alakuljon ki, hogy ez a nép meg kifelépítse saját halászati ágazatát. Ez is benne van az, ér- az értékelési jelentésben, hogy milyen fontos a foglalkoztatás számára, sőt, fejlődhet is a jövőben. Köszönöm szépen. I think there is a important point. Nagyon pont, fontos az, ami talán félreértés. Ugye ön azt mondta, hogy Szatomo és principének nem volt megfigyelője, és a jelentésben nem ezt látom. Ez nem ellentmondás? Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, azt hiszem, hogy az előző mondandómban elfelejtettem az átláthatóságra tenni a hangsúlyt. Igen, el kell ismerni, hogy a múltban problémák voltak az átláthatósággal. Lövin asszony is kritizálta a bizottság különböző szolgálatait, hogy például a csendes óceáni térségben nem tartották tiszteletben az elkötelezettségei, a kötelezettségvállalásaikat. Én is úgy gondolom, hogy tiszteletben kell tartani a kötelezettségvállalásokat, és már a múlt évben elmondtam, hogy a, a közös, vagyis a vegyes bizottság évente találkozik és tárgyal, és a vegyes bizottságon belül kell az éves értékelést elvégezni, enélkül lehetetlen figyelemmel követni az értékelést. Teljes mértékben egyetértek Lövin asszonynal, ami a megfigyelőket illeti. Emlékeztetnék arra, hogy a jegyzőkönyv mellékletének a szövege azt tartalmazza, hogy a szaotomei hatóságok kérésére mehetnek megfigyelők. Na most ugye létezik egy lista, hogyha a szaotomei hatóságok azt látják, hogy a hajók nem engednek fel a fedélzetre megfigyelőt, akkor természetesen a következő évben a szautomai hatóságok nem fogják kiadni az engedélyeket azon hajók számára, amelyek nem engedik fel a megfigyelőket, és erre lehetőség van. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes Lövin asszony megjegyzése a prioritásokkal kapcsolatosan, az ágazati támogatással kapcsolatos prioritásokkal, ugye például az állategészségügyi problémákról volt szó, nevezetesen, hogy a szautomei tónhal bejöhessen az uniós piacra. Ezt velük kell megtárgyalni, és ez egy olyan terület, amelyet bátorítani kell, de tárgyalni kell velük, mert majd a következő vegyes bizottsági ülésen kell erre visszatérni, annak érdekében, hogy a, ez az ágazat fejlődhessen, és egyáltalán a halászati ágazat fejlődjön. Egyetértek az elhangzottakkal. Köszönöm, elnök asszony. A módosítások benyújtásának határideje március 30-a 12 óra. A szavazás május 2-án lesz. A következő napirendi pont a 17. a fejlődő országok gát infrastruktúrája megerősítésének finanszírozása. Kollégánk Mirzs Deva fogalmazott meg egy jelentéstervezettel, egy véleményt a fejlődő országokkal kapcsolatosan, de elsősorban a Himalájában élők, a grecserek térségében élő lakosságról szól ez a jelentés. A gát infrastruktúra problémája számos kiatással van a szociális kérdésekre, az infrastruktúrális helyzetre. Déva úr kap szót, hogy bemutassa a jelentését. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, a bevezetést. Nos, ez a jelentés egy nagyon, egy rendkívüli emésztési folyamaton mondjuk így ment végig, amikor a struktúrát gondoltuk végig a környezetről kezdtünk el beszélni, aminek semmi köze nem volt a fejlesztéshez, úgyhogy nagyon óvatosnak kellett lennem, amikor a jelentés címet írtok. De a kérdés nagyon egyszerű. A gletszerek a hegyvidéki területen a Himalájával együtt rendkívül gyorsan olvadnak. Nem azért, mert nem pusztán a globális felmelegedés miatt, lehet az is, az is hozzájárulhat, de az elv vitathatatlanul az, hogy a glecserek gyorsabban olvasnak. Annak az oka, hogy gyorsabban olvadnak, az egyszerűen a fekete szén, tehát a, a, a, a füstben lévő korom. Nagyon sokan a Himalája vidékén például a háztartásokban használt tűzhelyekből a füst felszáll, kis szén részecskék felszállnak, és el lehet képzelni, hogy mi történik akkor, amikor a, a jég fölött a fekete koromszemcsék fény éri. Az olvadás miatt a víz rendkívüli mértékben árasztja el a lenti területeket. Nem csak az gátak fontosak éppen ezért, olyan gátak, amelyeket az emberek építettek, hanem a, a természet emelte gátak és amelyet nem befolyásolt ember, hanem csak természetes üregek, amelyekben óriási mennyiségekben gyűlt a víz. Kiváló kutatók Iszimad és mások Nepában és másod megvizsgálták ezt, és egyebek között rámutattak arra, hogy mintegy 200 olyan gát van a régióban, amely most ezekben a pillanatokban is bármikor átszakadhat, mert ezek természetes gátok. Mor, morénáknak nevezhetjük őket, senki nem építette, nagyon sok vizet gyűjtöttek, és mivel a víz nagy mennyiségben jön le, friss áramokban óriási, destruktív erővel moshatnak el falvakat. És ez a folyamat felgyorsult, senki sem figyel erre egészen a közelmúltig a pakisztáni áram, áradásokig. Nepál, Pakisztán, a Himalája földrengéses terület is ha van földrengés olyan például, mint Japánban, a régióban, akkor a katasztrófa elképzelhetetlen léptékű. Nem csak azért, mert eltűnnek a vízforrások, a falvak is eltűnnek. Persze nem lehet belátni ennek a következményeit nem pusztán esetleges ez a kérdés, de ha ez mégis előfordulna, akkor azok a folyók, amelyek a régiót táplálják, másfél milliárd embert táplálnak Ázsia nagy folyói mentén. És ő, ezek a folyók folyás irányokat megváltoztatják, és ennek rendkívüli hatása lesz a régió mezőgazdaságára. Milliárd, halottakról beszélek, emberekről, akik ilyen fognak így halni. Tehát összekapcsolódó hatások vannak. A földrengés lehetősége, a gátak áttörése, a, az előrejelzetnél gyorsabb gletszerolvadás, és a korom légtérbe kerülése, és senki nem gátolja ezt meg. De a legrosszabb, ami előfordulhat, az abból adódik, hogy ez Bután, Nepál, Pakisztán, India és Kína régiója. 18 ezer lábról láttam helikopterről a régiót, tudom, hogy miről beszélek. Senki nem ül le az asztal mellé, hogy megbeszélje ezeket a kérdéseket. A víz problémáját, a gátakét, mert nem lehet a pakisztániakat, ína, indiaiakat és kínaiakat amúgy sem összehozni sehova. A jelentésben éppen ezért egy nemzetközi ügynökség, az ENSZ égisze alatt egy nemzetközi ügynökség közbelépését kérem, amely leülne, hiszen tárgyalni. Ez nyilvánvalóan nem olyan kérdés, amit az EU indítványozhatna, mert ugye mindenki arra gondol, hogy mi a fenét keres itt az EU. De az ENSZ-et segíthetnénk abban, hogy létrejöjjön mindez, hiszen ott van ez a hatalmas kutatási szervezet, norvég, svéd, európai tudósokkal ott a régión belül is, akik egymás után gyártják a jelentéseket, de senki nem figyel rá a regionális politika miatt. Kína, India és Pakisztán regionális politikája miatt. Nos, veszélyhelyzet van. Százszor rosszabb ez, mint amit most Japánban látunk. Szeretnék egy vitát indítani, egy közbeszédet erről, hogy hogyan lehet megelőzni azt, hogy ez megtörténjen, mert akkor több millió ember meghal, éhen hal. Hálás vagyok a szakbizottságnak, hogy lehetőséget adtak arra, hogy ezt a jelentést megírjam, és elkezdhessem ezt a párbeszédet. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Arsenis úré a szó. Köszönöm szépen. Igaz, hogy a korom olyan kérdés, amelyen még nem foglalkoztunk. Fontos dolog ez, nincs jelentés erről, viszont a gátakról van. A gátakról való jelentés készítése mindenképpen szükséges volt. Nagyon érdekesnek találom, hogy a gát kérdésbe hogyan került bele a korom problémája. És az egyik hatása ez utóbbinak az árvíz ami a zárvizeket illeti, fel kell gyorsítani a globális erőfeszítéseket a klímaváltozás ellen. Ugyanígy a gátak kérdésével is foglalkozni kell, és a korai előrejelző rendszerrel teljes mértékben egyetértek. Japánnak nagyon jó korai előrejelző rendszere volt a cunamira, de most olyan hatalmas volt ez a cunami, hogy nem volt elég hatékony ez a rendszer. Más országoknak meg nincsen elég pénzük erre. Egy globális, korai előrejelző rendszerre lenne szükség azon országok számára, amelyek ezt nem tudják kifizetni, és amelyek védtelenek maradnak efféle katasztrófák esetén. Nagyon sok elképzelésem van a gát kérdést illetően, de most itt megállnék, és támogatást kérnék. Támogatom azt, hogy a korom kérdés is erre rákerült. Lövin asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm Déva úrnak azt, hogy foglalkozik ezzel a fontos kérdéssel. Én is szeretném támogatni azt, hogy a koromra összpontosítunk, és hogy ez hogyan járul hozzá a gletszerek olvadásához. Ezzel még nem foglalkoztunk megfelelően mindez idáig. Az ENSZ környezetvédelmi programja az UNEP szakértői panelt kért fel arra, hogy jelentést készítsen a kérdésről. Ezt csak a közelmúltban hozták nyilvánosságra integrált megközelítés a korom és az ózonréteg elvékonyodása témájához. Nagyon sok javaslat érkezett arról, hogy hogyan lehet a negatív hatásokat leküzdeni. Az EU-nak is vannak intézkedései, ez benne van a jelentésben, és az erre vonatkozó nemzetközi egyezmények alkalmazásával és a fejlődő országokkal való tárgyaláson keresztül elképzelek különböző megoldásokat, különböző szűrők, azután betiltani a mezőgazdasági hulladék nyílt tűz, tűzzel való megsemmisítését, stb. A jelentés címe kisé összezavarja a dolgokat. Ott van a természetes gáta kérdése, ezeket erősíteni kell, és azután a másik oldalon a gátak építése különböző célokból, például öntözés és elektromos áram generálása. Ne felejtsük el, hogy a kérdést rosszul is értelmezhetik, és van független bizottságok a gátakról, 2000-ben a Világbank is foglalkozott ezzel, talán ezeket a megállapodásokat is figyelembe lehetne venni a jelentésben. Több probléma volt már a hatalmas gátakkal, és szükség lenne iránymutatókra a gát építés szempontjából. és a zöldek szeretnénk javaslatot tenni azért, hogy az Európai Beruházási Bank ezeket a kritériumokat betartsa a gátakkal kapcsolatos világbizottság ajánlásairól van szó. Köszönöm, most pedig a bizottságnak adom át a szót, amelyet Kujet úr képvisel. Lehet, hogy rosszul ejtem az ön nevét. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Déva úrnak E, e, jelentés elkészítését. A jelentés ugye arról szól, hogy növekszik a fenyegetettség, a veszély, erről nemzetközi szinten is folyik, folynak tárgyalások. mellesleg. a himalájai régió kívül az Andokban, Dél-Amerikában is egyre nő a fenyegetettség a gletszere olvadások miatt és az árvizek miatt. Az ön javaslata, a, amelyet ugye szóban is elmondott, nevezetesen, hogy az ENSZ keretén belül kell valamit tenni. Én azt hiszem, hogy a jelenlegi keretek között igen, lehet tenni. Volt szó a klíma konvencióról is, az Európai Bizottság, az Európai Unió nagyon aktívak már ezeken a területeken készek vagyunk arra, hogy foglalkozzunk ezekkel az új fenyegetettségekkel, ami a kockázatok csökkentését illeti, az EU egy stratégiát fogadott el a kockázatok csökkentésére a fejlődő országokban ezekkel nem mind, csak mint sürgősségi témákkal fog, foglalkozunk, de mint a fejlesztési stratégia fő témáival is foglalkozunk. A párbeszéd, a regionális megközelítés, a, ahogy javasolja például a Himalájára vonatkoztatva a nemzeti fejlesztési stratégiák keretén belül való megtárgyalása a témának, az EU kezdeményezések, amelyeket témákkal foglalkoznak, tehát mindez már létező dolog. Ami Ázsiát és Latin Amerikát illeti, jelenleg nincs meg a katasztrófával kapcsolatos kezdeményezésünk a különböző országok stratégiai dokumentumai foglalkoznak ezekkel a globális jellegű programokkal. Persze foglalkozhatunk ezzel a témával, eh, azáltal is, hogy az együttműködést biztosítjuk például a vízgazdálkodás területén. Úgy gondoljuk, hogy igen, ez egy kritikus téma, amelyel foglalkozni kell, de nem igazából egy specifikus téma. Ezt a témát általánosságban kell ö, megítélni az általános vízgazdálkodás és vízmerence gazdálkodás keretén belül elképzelhető egy új fejlesztési keret kidolgozása, ami az árvízekre való felkészülési programokat illeti, ilyenek már léteznek. Aztán a klímaváltozással már ugye foglalkozunk, összekapcsolhatjuk ezt a témát a különböző vízmerencék és vízgazdálkodási kérdésekkel, a mezőgazdasági kérdésekkel, nevezetesen a koromkibocsátások kérdésével, aztán a különböző kibocsátások terén, ugye tudjuk, hogy nagyon aktív szerepet játszunk már, és fontos, hogy a partnereink és nagyon szigorú politikai keretek között foglalkozzanak ezekkel a témákkal. Végül pedig arra is szeretnék rámutatni, hogy létezik egy specifikus eszköz, amely a globális klímaváltozási szövetség nevet viseli, és 2011-re globális programokkal dolgozott ki, például a Butánban a butáni hatóságokkal tárgyalunk egy integrált megközelítésről problémákat illetően, hogy hogyan lehet például a gátok problémáját megoldani. Tehát folynak a tárgyalások. Aztán a régióból a delegáció is foglalkozik a, a témával. Létezik az Isimor intézet, amelyről ön is szól a jelentésében, és lehet, hogy még a nyár előtt lesz egy végleges jelentés adatokkal, számadatokkal e intézet részéről, és ez kihatta a 2011-es munkára is, ami a klímaváltozással kapcsolatos intézményt illeti. Folyamatosan együttműködünk a katasztrófák csökkentése terén. Vannak olyan kapcsolatrendszerek, amelyek teljesen evidensek. Integrált stratégiákat kell kidolgozni a partnereinkkel, Eh, annak érdekében, hogy a katasztrófákat csökkentsük, és a klímaváltozáshoz hogyan lehet adaptálódni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Déva úr. Elnök asszony. Kellemesen meglepődtem, amit az asszony, Löving, az Asztenáz úr Löving asszony mondott, és meg kell, hogy mondjam, hogy a bizottság sem tudja, megállítani mindezt, annak ellenére, hogy semmi köze a fejlesztéshez. De mégis előre kell lépjünk. Feltételezem, hogy majd valaki egy véleményt fog erről készíteni a, a környezeti bizottságból. Jó lenne, hogyha csatlakoznának hozzánk ebben a munkában, mert nagyon fontos hogy megnézzük, mielőtt még ezekre a, a, az elsőprő eseményekre sor kerülne, anticipálni jobb, mint utólag próbálni enyhíteni. Jobb a problémát megelőzni, mint helyrehozni. Nem is gondoltam, hogy a bizottság azt mondja, hogy miért ne álljunk ennek az élére. Hát ez nagyszerű, hogy a butániakkal és másokkal is tárgyaltak már. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nekem csak a szakbizottsági kollégáimat ösztönözni tudom, hogy a jelentést a lehető legtöbb módosítással gazdagítsák, és Robinson és Grass úrat is arra kérem majd, hogy tárgyaljanak a bizottsággal, hiszen ezt nagyon szilárdá lehet tenni, ezt a jelentést, amelyet az EON túl is, mondjuk az ENCE lehetne vinni, sőt az országok kormányai elé akik olyanok, mint hogyha egy másik bolygóról jönnének e kérdéssel kapcsolatban. El kellene kezdeni összehozni az embereket, akik ebben érdekeltek, és mm, elindítani a dolgokat. Köszönöm a támogatást. Lövin asszony, nem, lát, nem vetem őt észre. Öni a szó, köszönöm szépen. Uh, Szeretném felvetni a határidő kérdését. Ugye a március 24-e van a programban, de szerintem ezt most elhalasztották, ugye? Ugye? Nos, igen, egy változás van. A mostani dátum április 11-e, 12 óra. Tehát április 11-e, 12 óra. és május 21-én lesz a szavazás. Tehát van időnk még. Most pedig áttérünk a 18. napi rendi pontra, a kap jövője 2020-ig élelmezési természeti erőforrásokat érintő és területi kívások kezelése. Ez egy lényegbe vágó kérdés az Európai közös agrárpolitika szempontjából. November 8-án a bizottság egy közleményt adott ki, az Agri Bizottság is elkészített egy jelentést. A jelentéstevő Kriton Arsenis úr, és az illetékes az Agri Bizottság Arsenis ön kap szót, hogy vezesse be a véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon kevesen maradtunk a teremben, úgyhogy gyors leszek, és rövid. Közismert, hogy a közös mezőgazdaságpolitika negatív hatásai akkumulálódtak a fejlődő országokban. Néhány olyan dolog volt a kapban, amely nem volt káros a fejlődő országokra. Igaz, hogy idővel persze csökkentek ezek a negatívumok, de mégis még mindig érezhető a negatív hatás. Egy dolog világos, mégpedig az, hogy a ne okoz kárt politikát be kell venni a kabba. Tudom, hogy ez az EU belső politikája, de amikor összeállítjuk, akkor garantálni kell, hogy ne okozzunk kárt azoknak, akik erre rászorulnak. Először is az export és termelési támogatások megszüntetése a WTO szerint is szükséges. A támogatások bizonyos része a tagállamok joga, a tagállamoknak azon jogához kapcsolódik, amelyet a tagállamok csatlakozási szerződésében is rögzítettek. Tehát, hogyha ezen változtatunk, akkor úgy tűnik, hogy hogy ennek értelmében olyan termékekre való átérést támogatni kell, amelyekre egyelőre nincsen megállapodása a tagállamoknak. A másik dolog, hogy azokat a károkat, azokat a sebeket, amiket okoztunk a kappal, azokat most be kell gyógyítani. A kap nem az az in- politikai csomag, amely közvetlenül befolyásoló intézkedéseket tartalmaz, de azt megtehetjük, hogy az okozott sebeket a kereskedelmi és fejlesztési intézkedésekkel begyógyítjuk így lehet helyreállítani. Tehát biztosítani kell az élelmiszerbiztonságot a fejlődők országok számára, a fejlődő világ egyik nagy baját, a föld kiaknázását meg kell szüntetni, és biztosítani kell a magokhoz a magmonopóliumokhoz való hozzáférést, biztosítani kell a növényvédőszereket, stb. Az élelmiszerválság mindig gond, de még nagyobb a spekuláció. A pénzintézetek nem pusztán az adósságra, az államadóságokra spekulálnak, hanem az élelmiszerválságra is. A gabon 2007-ben volt a minden idők legnagyobb gabona terméknye, és mégis a legmagasabb árak is. Úgyhogy fontos, hogy a, kezeljük a spekulatív belső piacok a belső piacok spekulatív támadását helyi árutűzsdékkel a visszaélések elkerülésére. El kell szigetelni a spekulációt a piacainktól. Ha ez itthon, itt sikerül a mi piacainkon, akkor globálisan is. A következő a Markos úr, az EU és a Brazília, Argentína, Paraguay államokkal kötött szerződés. A bizottság hatástanulmánya azt mutatja, hogy romboló ez a megállapodás a me- környezetre, megállapodásokra ezekben az országokban. Az Amazon vidékének jelentős része károsodik a megállapodás hatásai miatt. Illegális erdőkivágások és törvényellemes ö, ipari, mezőgazdasági termesztés a földeken. A vidéki lakosság számára ennek óriási ára van, de óriási ára van az európai gazdák körében is. Ezek azok a pontok, amelyekre ugyan vonatkoznak határértékek, de nem tartják be. Köszönöm szépen. Madame Keller, the floor is yours. Keller asszony, öné a szó. Köszönöm a jelentést. Ezt zöldeként csak üdvözölhetjük volt bizonyos limit, de szerencsére a módosító indítványokkal ki tudta egészíteni, és ezeket felhasználjuk például különböző utalások a fejlődésre, ez a jogalkotási javaslat is benne van a kappal kapcsolatosan. És kritikus dolog megemlíteni, hogy nem az exportra és a világ táplálására összpontosítunk, vagy kell, hogy összpontosítsunk, ahogy ezt a jelenlegi jelentés írja. Klímaváltozás. A mezőgazdaság 40%-ban felelős az űr, az üvegház hatás kiváltó gázokért, azután itt van a vízáradék, tehát van még itt mit hozzáfűzni ehhez a véleményhez, de a döntő dolog itt az, hogy nem csak a fejlődési bizottság, a DEVE bizottságban folytatjuk le ezt a vitát, hanem a mezőgazdasági, az Agri Bizottságnak is átadjuk az elképzeléseinket, hiszen ők vezetik a kapreforma kapcsolatos munkát. Az agri tagokat tájékoztatni kell a globális fejlesztési kérdésekről, mert sokan nem tudják, hogy a kapnak az EU-n kívüli világra is hatása van. Éppen ezért föl kell hívni a figyelmet, és kombinálni kell a két szakbizottságot a, azért, hogy koherensek legyünk a szakpolitika alakításában. Meg kell őket hívni, az agribizottságot, a júniusi meghallgatásunkra, ahol az élelmiszerbiztonsággal foglalkozunk, és nekünk is el kell hozzájuk látogatni. Nem csak itt van szükség jó vitára, hanem ezeket a kérdéseket az Agri Bizottság elé kell terjeszteni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most az Európai Bizottság kapszót, Montero Melis asszonynak kellene itt lenni. Elnök asszony, jó napot kívánok! Notis Lomesis szól hozzá az Európai Bizottság nevében. Üdvözlöm a parlamenti képviselő asszonyokat, hölgyeket és urakat. Négy megjegyzésem négy pontom van a szakbizottság véleményét, illetve először is a kap hatása a fejlődő országokra, majd pedig az élelmiszerbiztonság a kappal összefüggésben, a spekuláció kérdése, és a derivál származtató termékek, a helyi termékekkel kapcsolatos piacszabályozás és a Mercosur országokkal való szabadkereskedelem. A szerződés 208-as pontja azt kéri az Uniótól, hogy vegye figyelembe a fejlődés szolgáló együttműködés céljait akkor, amikor olyan politikákkal dolgoz ki, melyek a fejlődő országokat érintik. És a fejlődési, fejlesztési politika a károkozás elkerülését is magában foglalja, amelyre Arsemis úr is utalt. Ebben a szellemben és a jobb szabályozás érdekében a bizottság hatásvizsgálatot folytat a kap reformmal összefüggésben, és megnézi azt is, hogy ennek milyen hatása van a fejlődő országokkal való kereskedelmi kapcsolatokra. A bizottság nagyon örülne, hogyha tájékoztatnák azokról a tanulmányokról, amelyek a negatív hatásokról számolnak be a fejlődő országok esetében. Például, hogy a fejlődő országok egyre heterogénebbek, és emiatt egyre több gondunk van azzal, hogy a robosztus bizonyíték elemeket, elemeknek utána nézzünk, amikor arról van szó, hogy a kap a fejlődő országokra negatív hatással van. 1992 óta elindult a reform, és a kereskedelem az EU támogatása miatt torzult és csökkent. Azután az árakkal kapcsolatosban is már változott a helyzet. Most az EU már price taker lett, és itt a legfőbb piacokon alakulnak ki az árok. A szimuláció 2020-ig tart a mi hatástanulmányukban, és ez azt mutatja, hogy az európai termelés egésze csökkenni fog, valamint az import és az árak növekednek. Ez megerősíti, hogy a price taker helyzet a jövőben is megmarad. Ami az export támogatást illeti, biztos, hogy tudják, hogy 2013-tól az Unió ezeket törölni akarja, de akkor, hogyha az OECD országok ugyanezt megteszik a harmadik országokkal szemben. A másik, a világ élelmiszer biztonsága. A kereslet növekszik, és így a kapnak az a célja, hogy fenntartsa a termelés kapacitást, még ott is, ahol a feltételek nem megfelelőek, nem kedvezőek, és a mezőgazdaság előfeltétele a környezeti közjavak létrehozásának. A tevékenységet és a területek közötti egyensúlyt összhangba kell hozni. Így a kap hozzájárul a globális élelmiszerbiztonsághoz, viszont nem ad olyan támogatást, ami torzulást hozna létre a fejlődő országok kárára. Ami pedig a spekulációt illeti, a felügyeletet és a származtatott termékek figyelemmel kísérését, történt egy közlemény az élelmiszerláncról, Ebben megtalálhatóak a bizottság megközelítés, megközelítései a származtatott tör, termékekkel kapcsolatosan, és ezzel kapcsolatosan egy irányelv is megjelent. Itt a, az alaptermékekről, a nyersanyagokról van szó, és a G20 is megnyilatkozott az élelmiszerekről, ami a piacokat illeti, és ezek tapraállítását, az üzemeltetők tudják a legjobban megítélni azt, hogy mi szolgálja legjobban érdekeiket. De ami a helyi ellátás támogatását illeti, a tárgyalási helyzet javítását a termelők számára, az élelmiszerlánc során, valamint a kockázatkezelést a gazdák által, mindezeket a vidékfejlesztés már támogatja, és a reform esetében viszont ezeket újra értékeljük, és itt ismét a Mercosur országokkal való szabadkereskedelmi megállapodást említeném fel. Többször ezt már értékeltük, a fenntarthatóságot például külső szerződő felek végezték ezt el, a bizottság számára. A cél az, hogy a döntéshozó értékelje a megállapodás lehetőségeit, konzekvenciáit és kezdeményezésekre tegyen javaslatot. A bizottság már állásfoglalt az értékeléssel kapcsolatosan, és az értékeléssel párhuzamosan hozta ezt nyilvánosságra. A fenntarthatósági értékelést most a különböző ágazatok is kiegészítették, főként a mezőgazdaság, hogy mindezt a hatás elemzésbe belevesszük, akkor, amikor a reformmal foglalkozunk, a reformmal dolgozunk. Elnök asszony, néhány megállapítást kívántam tenni az önök véleménytervezetével kapcsolatosan. Köszönöm, és Arsenis úré a szó, aki a, levonja a következtetés. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az export támogatásokat illeti, hát nagyon meglepett, hogy a, a bizottság nem igazán határozta meg pontosan, vagy konkrétan, ha jól értettem, ha jól értettem, az export támogatásokkal kapcsolatosan a bizottság képviselő azt mondja, hogy itt egyenlő szereplőkre, partnerekre eh, van szükség. De nincs eh, világos kapcsolat azzal kapcsolatosan, hogy mit is eh, gondol a bizottság az támogatásokról és az élelmiszerbiztonságról. Ahogy mondtam, a jelentésben, tehát a hatás az csökkent jelentős mértékben, de még mindig létezik, amikor természetesen nem világos, hogy mit is tettünk, és szeretném tudni a bizottság részéről, hogy mit is tettünk annak érdekében, hogy az okozott sebeket begyógyítsuk, tehát hogy kevesebb legyen ez a hatás, hogyan lehet ezt, ezt megoldani. A jelentés megpróbálja foglalkozni ezzel a témával, e, a politikai koherenciával, a fejlesztési kereskedelmi politikával, hogyha a kap nem tud ezzel a témával megbírkozni, ami a e, Mercosur megállapodással kapcsolatos. E, nagyon meglepett a kommentárja az amazoni erdők kiírtásával kapcsolatosan. Itt nem csak egy újabb más következményről van szó, amelyel foglalkozni kell. Hogyha ez az önök megközelítése bizottságnál, akkor azt hiszem, hogy ez teljesen hatal- hatalmas nagy a különbség a megközelítéseink között. Teljesen távol áll a mi megközelítésünktől az önök ez nem egy NGO adta ki ezt az adatot. E, itt a hatás, egy hatástanulmányban állapították meg. A bizottság ő fizetett egy szakértőt azért, hogy egy hatástanulmányt hozzon hozzanak létre, és itt nem, nem kis ö, adatokról van szó, kis számokról van szó, itt az Amazonnál menti erdők nagy részét írtják. Most mit kell akkor megváltoztatni a megállapodásban? nem vagyunk úgy látszik felkészülve, hogy a, a károkat orvosoljuk. Tehát ez az üzenetem a bizottság felé. Nos, hát március 28-a 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, és április 13-án lesz a szavazás. En, úgy tűnik, hogy ez egy olyan vita, amely már évek óta folyik. Most már nagyon késő van, mindössze hárman vagyunk a teremben. Elnök asszony, önnek igaza van, de ez egy olyan párbeszéd, amely úgy, úgymond a süketek mm, párbeszéde, mert itt nem arról a, van szó, hogy a helyzetet vitatjuk a fejlődési, fejlődő országokban, hanem azt látjuk, hogy már 20 éve folyik ez a vita, elindult ez a folyamat élelmiszerbiztonság, tisztaság terén természetesen ugye vannak problémák, ez a mezőgazdaság a nemzeti politikáknak is része a beruházási politikához is kapcsolódik, a nagy multinacionális vállalatok beruházásaihoz, nyersanyag témához, és így tovább. Tehát mi azt próbáljuk meg, hogy hogy értékeljük, hogy erőteljes értékeléssel éljünk, ami az élelmiszerbiztonságot illeti. Nem akarjuk azt mondani, hogy ez a kérdés globális szinten csak is a mezőgazdasághoz tartozik, mezőgazdasági kérdés, a bizottság kiadott nemrégiben egy közlemény, amely egy stratégiai keretet javasol a fejlődő országoknak az élelmiszerbiztonság témájában. A koherenciára szükség van a különböző eszközök között, annak érdekében, hogy foglalkozhassunk -e témákkal, és ezek nagy része esik a mezőgazdasági problémákon. Természetesen az erdőírtásokat senki sem vitatja, ez egy reális veszély és kockázat. Természetesen a szüvegházhatás kibocsátások is ehhez a témához kapcsolódnak, már mint az erdőírtásokhoz. Aztán ott van a klímaváltozás, a megállapodás újraértékelése erre is rámutat, tehát a bizottság semmiképpen nem akarja tagadni ezt a tényt. Én a gaz- mezőgazdasági politikáról szóltam, és a kapcsolatairól ezek ezekkel a témákkal, hát nehezen találom meg a kapcsot sok esetben. Ami a jelentéstevő véleményét illeti, tehát itt konkrét kérdésekről, konkrét esetekről van szó, hogy hol, hogyan is lehet a mezőgazdasági politikában változásokat elérni, vagy mint eredmény, mint hatás Ugye vannak a sérülékeny eh, emberek, a lakosságok a fejlődő országokban, hát ez egy, egy probléma. A bizottság eh, különböző eh, részlegekre oszlik, az én részlegem foglalkozik a fejlődő országokkal, és ami az export támogatásokkal kapcsolatos eseteket illeti, Nincs semmiféle ambivalencia, de a kötelezettségvállalás teljesen világos, az támogatások 15 év során csökkentek, nincsenek itt az adatok előttem, de drámai módon csökkentek, azt mondhatom, sőt, szinte nem is léteznek. Két évvel ezelőtt a tejválság során újra felhasználtuk a különböző eszközöket, és egy tanulmányt kell e, kidolgozni, hogy megnézzük a különböző kihatásokat a válsághelyzetekre vonatkoztatva a, e, és az export támogatások témájában. Köszönöm, ennyi volt elnök asszony. Elnök asszony, köszönöm szépen. Tehát meg, mondtam, hogy március 28-án 12 óráig lehet a módosítókat benyújtani. Egy pontunk maradt a napi renden. A választás megfigyelő küldöttség Ugandában. Ez egy nagyon fontos téma, és úgy gondolom, hogy kár lenne ezt a jelentést ilyen későn, ilyen kevés képviselő jelenlétében megvitatni, éppen ezért elhalasztom ezt a témát a következő ülésünkre, és akkor fogjuk majd ezt megvitatni, hogy mindenki hallja. Ha nincs egyéb kérdés, a következő ülésünk Brüsszelben lesz, április 12-én 15 órától 18.30-ig, és április 13-án 9-től 12.30-ig, és 15-től 18 óra 30-ig. Tehát az ülést felfüggesztem és lezárom. Köszönöm szépen.